Och då kan ni ju också passa på att använda oss av tolkningen. Az első szavam a köszöneté. Köszönni magyar nyelven is ezt a különleges lehetőséget és alkalmat. És egyidejűleg szeretném megköszönni. Tack så mycket. Jag vill alltså tacka för möjligheten att få komma hit idag.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 Staatengruppen und insbesondere den begonnenen Mercosur. Portal, itt a Mercosur megállapodásra is utalok, ez a magyar elnökség alatt folytatódni fog. Azután mit lesz, mi történik majd azokkal a vagy azzal a partnerségi megállapodásokkal, amiket Kolumbiával és Peruval készülünk megkötni, illetve a közép-amerikai régióval. Még két témakör érdekelne. Múlt évben, éppen itt ebben a szakbizottságban, a parlamentben készült egy saját kezdeményezésű jelentés arról, hogy eh, a vállalatok társadalmi felelősségének a kérdését a kereskedelm területén hogy, kell, hogy kellene jobban kezelni, ugyanígy a környezetbarát eh, fellépést. Eh, kérdez, er-, erről érdekelne a véleményem. Kína. A megállapodás Kínával. Pont most hallottunk tájékoztatást arról, hogy készül a beruházás védelmi megállapodás Kínával. Nos, a magyar elnökség alatt intenzíven kívánnak foglalkozni ezzel a kérdéskörrel is, hogyan képzeli a hogyan továbbot. És végül, miután két olyan jelentést készítek, amelyek már elég régóta foglalkoztatnak minket, Kérdezném, hogy mi a helyzet a tanács és a parlament közötti partneri együttműködéssel a társjóalkotás kapcsán? Sokaktól azt hallottam, hogy a tanács, a soros elnökségek még mindig nem ismerik el a parlamentet egyenrangú félként a kereskedelem területén, és kérdezem, hogy a magyar elnökség törekedni fog-e arra a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban és más kérdésekben valóban közösen együtt fellépni a parlamenttel, amikor EU kívüli országokkal kötött szerződésekre van szó. És végezetül az EDF képviseletében, William Dartmart. Miniszter úr, gratulálnom kell az expozéhez, hogyha megtehetem. Nagyra értékelem a kereskedelmi szakbizottságbeli kollégáim jó szándékát, hogy felvetették eh, az én válaszokeretem két problémáját. Michael Koldricket eh, ugyanis két évvel ezelőtt egy eh, letartóztatták, ő választókeretem egyik tagja, letartóztatták egy európai elfogató parancsal, kb. 22 ezer euró miatt, de semmi, ő semmiképpen nem terrorista Magyarországon egy börtönben nagyon szörnyű körülmények között tartották fogva, nem tűztek ki tárgyalási napot, még a mai napig sem, és azután óvadék ellenében szabadlábra helyezték, pedig kérték erre a magyar hatóságokat. Három éve volt ez az állítólagos bűncselekmény, amit elkövetett, ami messze nem volt terrorista bűncselekmény. Még mindig folynak a nyomozások, és januárban készült egy feljegyzés az ügyészség részéről, hogy bár nem emeltek vádat, de folytatódik a nyomozás, folytatódnak a vizsgálatnak. William Dartmouth ról van szó. Tehát William Dark meg már eleget szenvedett, és írni fogok a miniszternek, kérem a vádak ejtését. A korábbi magyar kormányt terheli mindez, de remélem, hogy az új magyar kormányt a türelem és a megbocsátás fogja jellemezni. Számítok az ön jó szándékára ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Azt hiszem elnézést kell kérniük, mert uh, itt nem a Liber bizottságban vannak, hanem rossz bizottságban, jött, az INTA szakbizottságban vagyunk. Uh, még néhányan uh, szeretnének szót kérni a koordinátorok után, de azt hiszem, hogy most a vendégünk számára kell lehetővé tennem, hogy válaszoljon erre a sok elhangzott kérdésre és észrevételre. Ezért korlátozni fogom a hozzászólások idejét egy perc, illetve másfél percig szólhatnak maximum. Krisztiana Muscardini kapszót először, aki ennek a szakbizottságnak az alelnöke és a párt tagja. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a miniszter úrnak, különösen annak azért a kijelentéseért, hogy milyen fontos az együttműködés az intézmények között, tehát a bizottság, a tanács és a, bizot, a parlament között, és hogy milyen fontosak a plurilaterális megállapodások a WTO keretében. Nos, ez a parlament már az előző jogalkotási ciklus során javaslatokkal élt, hogy, javas, hogy javítsuk a WTO működési módját, de a dohai forduló lezárására várva még nem volt lehetőségünk arra, hogy ezt az eszközt javítsuk, hogy, megle- hogy meg lehessen akadályozni az érdekkonfliktusokat, és a fejlődést javítani lehessen. Gratulálni szeretnék a magyar elnökségnek, hogy prioritásai közé helyezte a termékek, az EU-n kívüli termékek származásra vonatkozó kötelező eredet megjelölést. Ez egy nagyon fontos probléma, érinti az európai fogyasztókat, jogukat a kölcsönösségre, más országok fogyasztóival szemben, amelyek a mi kereskedelmi partnerországainkban élnek. A parlament megszavazta az új rendeletet a szabizottságunk által eszközölt módosításokkal, 25 igen szavazat érkezett ebben a szakbizottságban, és kérem a magyar elnökséget, hogy a lehető leghamarabb tűzzen napirendre az első találkozókat, talán első körben lehetnek ezek informálisak is, hogy előre tudjanak haladni a polgárok ezen fontos kérdését, illetve melyet több mint hat éve várnak már. Zalewski, anche... Zalewski képviselő következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az igazán érdekes prioritás listát. Nagyon sok olyan kérdésről beszélt, amelyeket keményen vitatunk kemény vitát folytatunk a szakbizottságban, és nagyon sok szerencsét kívánok a, az ambiciózus programhoz. Egy kérdésem volna. A magyar soros elnökség a keleti partnerséget is felvette a prioritások közé. Budapesten lesz májusban egy eh, találkozó, a keleti partnerséggel, és a kérdésem az, hogy valóságosabbá lehetne tenni ezt a találkozót a gazdasági, kereskedelmi és beruházási aspektusok tekintetében. Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nem elég folyamatos a találkozó, és a partnerségi programokban alulreprezentáltak ezek az aspektusok. Van-e tervük a vonatkozásban, hogy ezen változtatnak? Köszönjük szépen. Susta, képviselő következik a szocialisták nevében. Grazie, Presidente. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Nagyra becsültem expozíját miniszter úr, különösen azon pontot, illetve egy és keret alakuljon ki, amely megújul. Remélem, hogy a dohai forduló lezárására vonatkozó kötelezettségvállalás a nagyobb demokratizálódás irányába ható folyamat is lesz a világkereskedelem területén, és a parlament is nagyobb mértékben részt me- tud majd venni ebben a folyamatban. Az emberi jogok témája nagyon fontos mindenféle kereskedelmi tevékenység szempontjából. Éppen ezért szükség van arra is, hogy egy varázsszót újra emlékezetünkbe idézzünk a kölcsönösség témáját ezen szörnyű pénzügyi válság után, Szükségünk van arra, hogy felülvizsgáljuk a nemzetközi kereskedelem szabályait a kölcsönösség mentén a nagykereskedelmi partnereinkkel. Nos, ez azt eredményezi, hogy a mi nézőpontunkból mindenképpen növekedési modellt kell kialakítanunk a múlthoz képest, nagyon hittünk a gazdaság financiarizációjában, és a bizottság nemrégiben készült jelentésében az szerepel, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknak kell előnyt élvezniük. De azt hiszem, hogy a kézműipar az ipar fellendítése nélkül amely a minőségen, az innováción alapul és a diversifikáción. Nos, enélkül nem tudunk energetikai és élelmiszeripari függetlenséget elérni, és nem tudjuk a foglalkoztatási szintet fenntartani. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, el kell kerülnünk az olyan eseteket, mint például a koreai, amely bizonyosan nem, sik- nem sikerült, nem segített minket, és nagyon fontos a hamisítás és a dömping témája, és ahogy a Muscardini asszony is elmondta. Michel Feirer from the Liberals and Democrats. Itt következik. Elnök úr, miniszter úr, Budapesten a delegációnkkal már eszmét cseréltünk elég részletesen, de két aspektus szeretnék kiemelni. Az egyik a partnerségi megállapodás kérdése Afrikával. Tudtam az a gazdasági miniszterrel egyeztetni erről, és úgy tűnik, hogy afrikai oldalról nem értik az Európai Unió követeléseit a tekintetben, hogy WTO konformitásra van szükség. Itt nagyon nagy problémát látok ebben. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy Zambiában és Gánában, ahol ugyancsak jártam, a kínaiak nagyon aktívan jelen vannak. A kérdés az, hogy a magyar elnökség részéről vannak-e megfontolások, hogy az Európai Unió eddigi stratégiáját átgondolják. Aztán a beruházási védelmi megállapodásokról is szólnék. Ugye a bizottság már előterjesztett javaslatokat ezzel kapcsolatban. Érdekelne a soros magyar elnökségnek az álláspontja az eddigi tartalmi nézet eltérésekről. Köszönöm szépen. Trailer képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm szépen, miniszter úr is, ezt a szép bemutatót. Azt mondta ön, hogy az Európai Uniót erősebbé kívánja tenni, ez a mottoja az elnökségnek, és ezt írták zászlajukra. Azt kérdezném, hogy ezt az erősséget miben méri? Tudjuk, hogy mind az öt kontinenst, kontinenst érintették a különböző döntések, és hát az erőn túl vannak más aspektusok is, amik nagyon lényegesek. A Cancúni konferencián a miniszterek is felszólaltak, és most kíváncsi vagyok, hogy az önök elnöksége hogyan kezeli majd a klímaváltozási stratégiákat, és mindez milyen hatással lesz majd a nemzetközi kereskedelemre. Winkler, Winkler úr következik a néppárt részéről. Vielen Dank und Herr Minister, auch an Sie einen Dank. Mit meinen Kollegen zusammen denke ich, dass dieses Exposé über die Prioritäten sehr interessant war. Hier innerhalb der INTA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 Köszönöm. Best to last. Mindig a legjobb marad utoljára mondjam ezt. Bulgár miniszterelnök jelenleg Japánban tesz látogatást, és a japán miniszterelnök tegnap megkérdezte tőle, hogy támogatná-e a Japán és Bulgária közötti szabadkereskedelmi tárgyalások megkezdését, és nagyon helyesen azt mondta a bulgár miniszterelnök, hogy ez az Európai Bizottságra tartozik idén, valamikor majd az év második felében, el tudom mondani, hogy az elnökség folytatta bármilyen tárgyalásokat a bizottsággal, a Japánhoz fűződő kapcsolatokról, és milyen mandátumot kapott az Európai Bizottság a májusi Japánnal folytatott tárgyalásokra? Igen, hát nagyon furcsa módon kerengenek a hírek a kereskedelem politikáról. Miniszter úr, most ismét öné a szó, hogy válaszoljon a számos kérdésre, felvetésre konszolidált formában. Hogy tegyem ehhez hozzá azt is, hogy feljegyeztem örömmel azt a bejelentését, hogy a magyar elnökség parlament barát elnökség kíván lenni. Biztos vagyok abban, hogy rengeteg alkalom adódik majd, hogy ezt demonstrálni tudják. Uh, thank you for Köszönöm szépen a nagyon releváns és igazán érdekes kérdéseket. Elnézést kell kérnem már előre, hogyha nem tudok teljes és teljesen kimerítő választ adni minden egyes kérdésre, de legalábbis azért meg fogom próbálni. Úgyhogy ami Grúziát illeti, kezdjük azzal. Tudják, hogy Grúzia és Örményország VTO tagok, mindketten. Köszönöm szépen, ez igazán hasznos, mondja a miniszter úr az elnöknek. Nyilván a, az időkeretet nekem is be kell tartani. Természetesen az Európai Unió felkészült arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen velük az átfogó szabadkereskedelmi megállapodások vonatkozásában. Az egyetlen kihívás, amit látok, az az, hogy meg kell várni az Európai Bizottság értékelését az előrelépésekről. Mindkét ország tekintetében elkészülnek ezek az előrelépési jelentések, és hát ezek mutatják majd, hogy megvannak-e azok a feltételek, hogy az ilyen jellegű tárgyalásokat megkezdjük. Hiszen ezeket a feltételeket teljesíteni kell. Oroszország. Igen, értjük, hogy ez a Vám Unió Oroszország, Kazahtán és Belarus között problémát generálhatnak, Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdéskör, amelyet kezelni lehet. Mindenhogyan tudják, e az EU és Oroszország között megállapodás született e kérdések körében, beleértve a, az exportvámokat és egyéb még eddig megoldatlan, novemberig megoldatlan kérdéseket illetően. Úgyhogy bizakodóak vagyunk a tekintetben, hogy Oroszország is részese lesz ennek a multilaterális keretnek, amelyet mindannyian támogatunk. The uh, Trans-European Council. Ami a Transeurópai Tanácsot illeti. Kaspari úr tette föl ezt a kérdést. Elnézést kérek, hogyha nem tudok most németre váltani, Nyilván, eh, ha így tennék, akkor még hosszabbra nyúlna a válaszom, és miután csak 12 percet kaptam, az összes kérdés megválaszolására maradnék eh, annál, hogy esperantóul beszéljek, ami számomra, és hát önök számára is az angol. No, én eh, mindig is hittem a transatlanti gazdasági térség, vagy unió, vagy bárminek is nevezzem, ennek megvalósításában. Ismerjük a kihívásokat, ismerjük természetesen a közös, kulturális, történelmi gyökereket, de hát kicsit különbözőek is vagyunk, sok a különbség. Legyen szó a különböző normákról, sztenderdekről, a, a versenypolitikai megfontolásokról és sztenderdekről, és hát olyan tényezőkről is, amelyek politikai vagy emberi jogi jellegűek. Mégis úgy gondolom, hogy ne legyen ez oka annak, és ne tartson vissza bennünket attól, hogy keményen dolgozzunk. Mindkét oldalán az Atlanti óceának, hiszen alapvető érdekünk, hogy egy megfelelő rendszert működtessünk, ami lehet, hogy nem mindenkinek tetszik. De ez a globális keret, ez a globális együttműködés felállításra kellene, hogy kerüljön. Elmondták itt a képviselők, hogy vannak globális kihívások, ilyen a klímaváltozás, az emberi jogok kérdését is ide sorolnám, de aztán gondoljanak csak a pénzügyi és gazdasági válságra. Tehát globális válaszokat kell megfogalmaznunk, és azt gondolom, hogy ennek ki keretét nagyon jól biztosítaná egy transatlanti keret, amelyhez csatlakozhatnának mások is. Amennyiben kedvük tartja. India és Kína. Nos, hát ők is érdekeltek lennének ebben. Az egyik alapvető pozitív elem a válságot követően éppen az, hogy ezek az országok együttműködtek a G20-as keretben nyilván bizonyos korlátok között, mégis azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés. Azok a nehézségek, amelyekre önök is utaltak, az export vámok, az export tarifákra gondolok itt, ezek elfogadhatatlanok. Megvannak a jogi eszközeink, hogy ezeket visszaszorítsuk és meg, megállítsuk. Van vitarendezési mechanizmus a WTO-n belül, és én a magam részéről támogatni fogom, hogy ezeket a jogi eszközöket alkalmazzuk is. Nyilván ugyanez érvényes a protekcionista, antidömping, vagy támogatást visszafogó rendelkezésekre is. Ami az iparpolitikákat illeti. Úgy gondoltam mindig is, hogy még mielőtt keret, kereskedelmi politikai döntéseket hozunk, pontosan meg kell nézni, hogy mik lesznek ezeknek a következményei. Tehát a kereskedelmi politikai intézkedések, amelyekhez nagyon sokszor ugye hozzá kapcsolódik a kultúra, vagy a gazdaság területe is, pontosan nyomon kell tehát követni egy-egy ilyen döntésnek a hatását a bilaterális megállapodások során is. Ez India vonatkozásában különösen nagy hangsúlyt kap. Vannak természetesen nehézségek, kereskedelemmel kapcsolatos és nem kereskedelmi jellegű kihívások is. Korábbi tájékoztatásra alapozva, amelyet a bizottságtól kaptunk, van előrelépés ezen a területen, és nem szabad nyilván túlságosan optimistának lennünk, de azért egy célt ki kell tűzni. Ez pedig úgy gondolom, hogy lehetne az, hogy lehetőség szerint és remélhetőleg sikerül lezárni a tárgyalásokat a magyar elnökség vége előtt. fenntartható fejlődés és a szociális felelősség záradéka, ez elhangzott ebben a kontextusban, és hát más kérdések is összefüggenek ezzel a területtel. 15 évvel ezelőtt én voltam az egyike azoknak, akik egy tanulmányt adtak ki, és a téma az volt, hogy ezek a témák mind-mind összefüggenek, és a kereskedelmi politika nem valami külön terület a nemzetközi tárgyalásoknak. Nincs már ez így. Interfészeket teremtettük a szociális, az emberi jogi, a kereskedelmi és a gazdasági aspektusok között. Most már ennél is tovább léptünk, hiszen rendelkezéseket és különböző cikkelyeket integráltunk a gazdasági és kereskedelmi megállapodásokba, és szerintem ez a jövő hiszen hogyha egy univerzális, egy egyetemleges szabályrendszert kívánunk felállítani, akkor ezeket az egyébként formálisan elkülönített területeket összekapcsolhatjuk. És azt gondolom, hogy ez fog történni az Indiával kötendő szabadkereskedelmi megállapodással is. A Nyugat-Balkánnal kapcsolatban általánosakban véve azt gondolom, hogy nem helyes blokkolni a tárgyalásokat a nem VTO tagokkal. VTO tagok által nagyon specifikus, sok esetben talán hát nem indokolható ö, argumentumokkal érvekkel. És ezt most itt kiterjeszthetjük akár mindenkire. A VTO igenis legyen nyitott, legyen inkluzív, és nyilván nagyon komoly tárgyalásokat kell minden egyes tagjelölttel folytatni, legyen az Montenegro, Oroszország, Szerbia, vagy akárki, és amikor ezeket a tárgyalásokat folytatják, és fair módon lezárták, akkor viszont senki ne lépjen közbe, és ne akadályozza meg az illetékes országoknak a csatlakozását. Már csak azért is, mert univerzális az érdek is. Ez az egész nemzetközi közösségnek az érdeke, az nevezetesen, hogy a WTO tagság minél szélesebb körül legyen, hiszen akkor mindenkire ugyanazok a szabályok vonaszkodhatnának. Ugye magyar elnökségként ezt tűztük ki prioritásként, egy olyan jelenségről van szó, hogy nagyon sok makroregionális fejlesztési mechanizmusokat indíthatunk el, és itt nem csak a közlekedésről van szó, vagy az energiáról, vagy a környezet védelméről, itt kulturális örökséget látunk magunk előtt és azt hiszem, hogy egyfajta kísérleti projekt is lehetünk a többi régió számára, nem csak itt az Unión belül, hanem más kontinensek számára is. Nagyon fontos aláhúzni, hogy a Duna stratégia szempontjából ugye 14 országról beszélünk, 8 ebből tagállam, 6 pedig nem EU-s tagállam. Olyan stratégiánk van tehát, amely az európai erődön messze túlmutat. Tehát ezért mondom, mondtam, hogy ez egy integratív, egy inkluzív stratégia, amely szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatot a tagállamok között, illetve a tagjelöltek vagy a tagságra pályázók között. A Duna stratégia és a Fekete-tengeri együttműködés közötti kapcsolat egyébként már megvan, ez lesz egyébként a se közül az egyik a stratégián belül. Pakisztán és a VTO. Hát ez nem egyszerű. Egy dolgot mondhatok. A tanácsnak a bizottságot támogatnia kellene azokban a, az erőfeszítésekben, amelyeket megfogalmaztak Genfben, hogy is mondjam, ugye vannak országok, amelyek nem annyira elkötelezettek és nem annyira lelkesek, itt a mentesítések kapcsán, Pakisztánra vonatkozóan, de hát nyilván meg kell próbálni előmozdítani ezt a folyamatot. Azt is meg kell ugyanakkor érteni, hogy vannak érvek és indokok mindez ellen. És nagyon komolyan kell venni ezeket az érveket. A kereskedelmi preferenciák. Hát le, ezeke az a legjobb eszközök egy természeti katasztrófát követően. Nem akarok most belebonyolódni ebbe a vitába, különbözőek a megközelítések, de összességében egy dolog biztos, Pakisztánnak a segítség jár. Kolumbia és Peru. Hát ez is egy fontos kérdés. Itt is ugye sok az interreláció, a kereskedelmi preferenciák, a kereskedel, szabad kereskedelem és az emberi jogok között. Ezeket a kérdéseket nagyon komolyan veszük, akár Kolumbiáról, akár Peruról van szó, vagy más országról. Ez az általános megközelítés, amit a magyar elnökség fontosnak tart, és amelyre odafigyel. A szociális aspektusokra ugyanez elmondható. Nyilván ide sorolhatom még a környezetvédelmi aspektusokat is. And I still have, uh, uh, of course, uh, uh, uh Maybe I'm not following the same order. Lehet, hogy nem ugyanabban a sorrendben járok el, de az afrikai kérdés, illetve a beruházás védelmi megállapodásokat látom még itt. Hát ami a visszatekintést illeti, a régi jogokat illeti, alapvető elvekre kell támaszkodnunk. Teljes mértékben elismerve, hogy uniós kompetenciáról van szó, a stabilitás és a biztonság kérdésében nagyon óvatosnak kell lennünk. Egyrészt teljes biztonságot kell biztosítanunk, szavatolnunk az európai beruházók, az Európában történő beruházások vonatkozásában mindenki számára. Tehát a jelenlegi jogi rendszert fel kell tudni tartani, mindaddig, amíg nem tudjuk helyettesíteni mással. Ezt aláhúzom, mert nagyon fontosnak vélem. Ugyanakkor nagyon lényeges az is, hogy biztosítékot, biztosítékot nyújthassunk az Európai Unión kívüli beruházóknak is, hogy attraktív, kedvező térség legyünk a beruházások számára. Hogy milyen gyorsan fog ez az új keret felállni, hát ez még egy nyitott kérdés. Persze dolgoznunk kell ezen, ugyanakkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy a stabilitás és a biztonság fennmaradjon. Az eredet megjelölés. I cannot uh, represent here uh, member states uh, or national positions. A nemzeti álláspontokat most nem fogom külön ismertetni, hiszen ismerik önök is őket. A tanács részéről úgy gondoljuk, hogy az erőfeszítésünket fenn kell tartanunk, dacára a nagyon megosztott képnek, amely a tanácson belül mutatkozik. Van egy olyan tényező, amelyet mindenképpen számításba kell vennünk, ez pedig az, hogy az Európai Parlament ezt a rendelkezést döntő többséggel támogatta. Azt gondolom, hogy ez egy demokratikus szabály, hogy elfogadjuk, elismerjük ezt, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itt legyen előrelépés. Az a kérdés, hogy hogy a célkitűzéseinknek az elérése, hogy erősebb legyen Európa, erősebbé váljon, ezt hogyan fogjuk mérni? Hát ez szerintem nem egy nehéz dolog. Hogyha a hat jogalkotási szöveg elfogadásra kerül június végére, akkor teljesen meg vagyok arról győzve, hogy győződve, hogy Európa valóban erősebb lesz. Amennyiben nem kerül elfogadásra, nem történik tragédia, de Európa nem lesz erősebb. Sőt, lehet, hogy egy kicsit gyengébbé válik. Hiszen az üzenet, amit közvetítünk a piacok felé, a közvélemény felé, az az lesz, hogy hát nem sikerült. Mivel utolsó mondatomnál tartok, nem feltétlenül kereskedem politikai jellegű a megjegyzésem, de együtt a tanács, a parlament és mindenki közösen legyen sikeres ezekben a kérdésekben, hiszen az üzenet az kell, hogy legyen a világ felé, hogy igen, meg tudjuk csinálni. És egy hát nagyon komplex, nagyon nehéz tárgyról van szó, együtt tudunk működni, a parlament, a tanács meg tud állapodni, és az irány az valóban az, hogy elmélyítsük és erősítsük Európát. Köszönöm. Of course, this is not the uh, last time that... Természetesen nem utoljára találkozunk önnel. A magyar elnökség idején ebben a fél évben nagyon fontos, hogy ez a bizalom erősítő intézkedésként úgymond uh, eljöjjön hozzánk, Köszönöm a válaszokat, és sok szerencsét kívánok a magyar elnökségnek. Okay, let's move on. Folytassuk. A negyedik napirendi pont a trilógus tárgyalások jelenlegi állása. Tájékoztatásképpen elmondom, hogy a belga elnökség alatt sikerült megállapodni a, az egyik rendeletről, a koreai szabadkereskedelmi megállapodásról, és még a belga elnökség alatt Rengel úr volt különösen aktív, és nagymértékben hozzájárult ehhez a sikerhez. A rendkívüli kereskedelmi intézkedések rendelete kapcsán a stabilizáció és társulási folyamat erősítése volt a tárgya. Itt a következő napokban lesz egy újabb trilógus megbeszélés, és megvan az esély annak, hogy megszületik a megegyezés, ami az exporthitel ügynökségeket, illeti itt nem sikerült megegyezni a delegált jogi aktusok kérdésében. Tehát a pénzügyi eszközök kérdésében most a többi szakbizottsággal kell egyeztetnünk, hogy hogyan tudunk esetleg egy második olvasatban tovább tárgyalni. Végezetül elkezdődtek a tárgyalások itt a tanácsban a magyar elnökség alatt, még informális keretek között az export hitel ügynökségekről, az export hitel témában, és úgy döntöttünk, hogy megvárjuk, amíg a tanács mozdul valamit, és megvárjuk az írásos válaszaikat a mi módosító indítványainkra, amelyeket a szakbizottságunk nyújtott be jelentéstevők, mint tudják, Sadó úr, és nemrég kaptunk a tanácsi munkacsoporttal egy levelet, amelyben tájékoztatnak minket arról, hogy úgy döntöttek, hogy válaszolnak a módosító indítványainkra, reagálnak ezekre, és lesz egy új informális találkozó február 8-án. Ez egy nagyon pozitív lépés a tanács részéről. Ötödik napi rendi pont, azonnali autonóm kereskedelmi preferencia Pakisztán számára. Talán tudják, megegyeztünk abban, hogy a bizottság tájékoztat minket arról, hogy hol is állnak a tárgyalások Genben, a WTO-nál, az a, a felmentése kapcsolatban, amit a bizottság kért a WTO-tól. És eh, ez tehát ennek a napi rendi pontnak ez lesz a tárgya. Megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy Arif kollega kére először szót. Parancsoljon. Parancsoljon, Kader Arif. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság, amikor a parlament kifejezi a véleményét, akkor meg is hallgatná. Ki is fejtem, hogy mire gondolok. Kértük, és én elég erősen fejeztem ki magamat a frakcióm nevében, hogy a Pakisztánnal kapcsolatos kérdések, ugye az áradosok kérdése, a humanitárius dráma, amely a pakisztáni népet sújtotta, ezt jobban értékeljük, itt a humanitárius segély, a sürgősségi humanitárius segély is felmerült, hogy segítsünk a, a pakisztáni népség nép által átélt dráma feldolgozásához. A bizottság a, egy harmadik utat is választhatna, de most oda jutottunk, hogy a WTO-n belül blokkolják ezt a javaslatot, és Európa még mindig nem tud választ adni a pakisztáni nép igényeire. Nos, mindez azt jelenti, hogy a parlament véleményét nem veszi figyelembe az Európai Bizottság. Nagyon kevéssé teszi ez hitelessé az Európai Bizottság, de még ez sem olyan súlyos. Nos, ugyanakkor olyan emberekről van itt szó, akiknek nincs semmiféle segítségük, mindennapi nehézségekkel küzdenek, számomra ez elfogadhatatlan, és az egyetlen válasz, amit kaptunk bizonyos politikai területeken, ahol az iszlamizmust emlegették, Nos, csak ezek a kérdések merültek fel ez, ebben a sürgős, erre a sürgős problémára, és azt hiszem, hogy a bizottság néha megérdemelné, hogy ne így járjon el, illetve ezért fedés kapjon, mert jobban el kellene gondolkodnia. Köszönöm szépen. Most már ismét milyen a felelősség, a bizottság a kereskedelmi preferenciák mellett döntött, és kéri a felmentést a VTO-tól. A bizottság ezzel egyidejűleg eh, fordult a parlamenthez is, ez nem véletlen egybeesés, ezért fordulok most eh, a bizottsághoz, és viszont én is küldtem egy levelet is ez ügyben a bizottságnak. Most pedig azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk a bizottság képviselőjét, mi is a helyzet ezzel a felmentési kérelemmel kapcsolatban Genfben. Péter Berc úré a szó a bizottság képviseletében. Köszöntjük itt a szakbizottságunkban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szót. Azt hiszem, harmadszorra vitatjuk meg ebben a szakbizottságban ezt a kérdést. Talán néhány kérdésükre már decemberi ülésen is válaszoltam. Elnök, szeretném emlékeztetni arra, hogy most a harmadszorra azt szeretnénk hallani a bizottságtól, hogy mi a helyzet a Genfi kérelemmel, a felmentési ügyel, tehát ne a rendeletnek a lényegi elemeiről beszéljen. Igen, ez rendben van, tényleg ezért is jöttem. November végén és december elején beszámoltam már ennek a szakbizottságnak a tárgyalásokról, és arról, hogy 7 VTO tag aggályoknak adott hangot a mi javaslatokkal kapcsolatban. India, Banglades, Peru, Uruguay, eh, Taiwan, Vietnám és Brazília volt ez a 7 VTO tag. Megegyeztünk abban, hogy ezzel a hét VTO taggal konzultálunk, mielőtt sor kerül az árukereskedelem tanács utolsó ülésére. Ez a konzultáció múlt héten zajlott le, Hat VTO tag továbbra is fenntartja az aggájait, és a gazdasági okok miatt szeretnének világosabban látni, garanciákat akarnak, hogy ezek az intézkedések nem okoznak nekik túl nagy kárt. Azután a hetedik eh, tag, India, eh, nem csak gazdasági, hanem elsősorban eh, szisztemikus aggályokat vetett fel a javaslatunkkal kapcsolatban. Ez a múlt heti konzultációk eredménye, az árkereskedelmi tanács elnökével is tárgyaltunk, hogy hogyan tudnánk előre lépni. Jövő hétfőn, 31-én ismét tanácskozunk ennek a tanácsnak a vezetőjével, folytatódnak a konzultációk, és kapcsolatban vagyunk az indiai kormányjal, vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk megszerezni azt, hogy ők is támogassák a VTO-s kérelmünket. De az ügyet nem zárult még le, továbbra is nyitott. Megvizsgáljuk az összes lehetőséget, hogy sikerüljön Genben megszereznünk a VTO-tól ezt a felmentést. Megítom a vitát, de azt hiszem az első kérdés az, hogy van-e megalapozott reményünk arra, hogy megkapjuk ebben ezt a e, felmentést. És a második kérdés, hogy e, van egy B-terve a bizottságnak arra az esetre, hogyha nem kapjuk meg e, a WTO-nál igenben ezt a felmentést. A képviselők közül Pablo Fabra először. Köszönöm szépen. Szeretném kiemelni, hogy egyet értek. Mi benyújtatunk módosító indítványokat, de két fontos módosításra szeretnék utalni a javaslatainkat illetően. Egyrésztről javasoltuk, hogy a kereskedelmi preferenciákat fenntartsák, mégpedig az intézkedések hatályban lépését követően egy évig, hiszen, mint tudjuk, itt szükségintézkedésekről van szó, tehát szerintem egy évnek elegendőnek kellene lennie arra, hogy felülvizsgáljuk, hogy ezek az intézkedések valóban ö, hatást eredményeztek-e. És ö, a parlament, illetve a tanács egy újabb jogalkotási javaslat alapján, amelyet a bizottság készít el, dönthetnek arról majd, hogy ezen rendelet alkalmazását egy további évvel meg kell -e hosszabbítani. Másodszorban fontosnak tartjuk, hogy egy véd záradékot építsünk be ebbe a jogszabályba, Amennyiben az európai ipar fenyegetést szenvedne, akkor lehetséges lenne egy bizonyos termék importját különleges ellenőrzés intézkedések hatája alá vetni az EU részéről, és hogyha szükséges, akkor a szabályos vámtarifa újra bevezetése is lehetséges lenne e, e termék tekintetében hogyha egy közösségi termék súlyos károkat szenvedne el ezen intézkedés következtében. Nos, tehát kollégák, ezen intézkedésnek teljesítenie kell egyrésztről azt, hogy továbbra is szükségszabályozás maradjon, amelyet egy oldalon hozunk, és másodszorban az európai intéz, ö, ipart semmiféleképpen sem károsíthatja. Javaslatainkkal véleményem szerint a helyes intézkedéseket hozzuk meg, hogy ennek a valóságnak megfeleljünk. Köszönöm szépen. Is Nicola Rinaldi from... Nicola Rinaldi a liberális demokraták képviseletében. A mi frakciónkban határozottan támogattuk a bizottságot, akkor, amikor a humanitárius katasztrófa sújtotta Pakisztán számára, ezt a csomagot össze akartuk állítani. Persze értjük az aggályokat is a néppárt és más frakciók részéről, akik úgy gondolják, hogy kell valamilyen kifutási záradékkal kiegészíteni ezt a, az anyagot. Genf kapcsán azt kell, hogy mondjam, kicsit aggaszt, amit a bizottság képviselőjétől most hallottunk, ugyanis Genfben teljesen befagyott a helyzet miközben mi olyasmiről beszélünk, ami azzal függ össze, hogy egy vészhelyzetre kellene reagálnunk, szerintem már kifutottunk az időből. Persze ezekkel a, ahhoz még van időnk, hogy valamit az emberek szükségletein segítsünk, Arifunak igaza van, hogy Pakisztán segítésével kapcsolatban sok nem csak iszlám országok, hanem más országok is sokat segítettek, és Európa elég keveset adott. Miért aggasztom, amit a bizottság mondott? Hát tudom, hogy van néhány ország, nem csak India, jó Indiátról tudjuk, hogy mi a helyzet, amelyek ezt ellenzik és nem tudom, hogy van-e valamilyen határidő a problémák megoldására. Három hét, két hét, hat hónap, vagy, vagy mennyi idő? Vagy akár hat hónapnál is hosszabb idő kell. És hogy van-e valamilyen B-terve a bizottságnak? Mivel a legfontosabb kérdés számunkra nem a felmentés kérdése, vagy az európai textilipar, hanem a pakisztáni emberek szükségletei, akiket sújtott ez a súlyos katasztrófa. És a bizottságnak eh, igaza volt, hogy elindította ezt eh, a megoldást, eh, most nem kellene más megoldás felé elmenni más eszközökkel. Bernd Lange from the SN. A szocialisták képviseletében Lange úr. Elnök úr, csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. Most már tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy szükség vészhelyzetben adott segítségről van szó. Hát itt az árvíz sújtott embereken kellene segítenünk. Problémám van elhinni azt, hogy ez a kereskedelmi preferencia engedmény, ez tényleg az ott élőken segít, szerintem másoknak jön ez majd jól és rokon szenvezem azzal, hogy ezt a kivételes elbánást megkérdőjelezik. Persze más országokkal kapcsolatban a GSP plusz kritériumokkal is általában sokan szoktak agályokat jelezni. Tehát ezt a hat ország ugye a vtm nem akarja megadni a felmentést, és a pakisztáni emberek tovább szenvednek. Nem jött el az ideje hogy legalább tervezzünk egy B-tervet, vagy hát ez már, ez már túl vagyunk, a cselekvésnek jött el az ideje. Valóban konkrét segítséget kell adni az árvíz sújtott embereknek. Keith Tyler, zöldek részéről. Mikrofon nélkül egyelőre. Köszönöm, elnök úr szeretnék csatlakozni azokhoz, akik szintén a B-tervre kérdeznek rá, érdekel, hogy van-e a bizottságnak B-terve. És azt is megkérdezném, hogy az Indiával folyó tárgyalásokon eh, nincs -e eh, meg annak a kockázata, hogy eh, itt fajta cserekereskedelem lesz, hogy amit adunk, azért kapunk, azért kapni is akarunk valamit, és fordítva. Szeret Karim, ECR részéről. Köszönöm, elnök úr. Nem akarok túl sokat foglalkozni ennek a kérdésnek a hátterével. Rifer Rinaldi kollégám által elmondottakra szeretnék reagálni. Jegyezzük fel, hogy én ellátogattam Pakisztánba, az árvíz sújtotta a területen jártam, három napot töltöttem ott a Swat völgyben, ahol Hallottuk azt, hogy a szélsőségesek eh, és eh, mindenféle militáns csoportok ott eh, jelen vannak nagyon sokakkal beszéltem, és semmi bizonyítéket nem láttam annak, hogy tényleg ilyen csoportok ott lennének. Teljesen helikopterekkel áttekintető ez a térség, a pakisztáni hadsereg biztosítja, vagy próbálja biztosítani az ellátást. Itt ne próbáljunk szamárától lovagolva rágalmaknak hinni. Nem csak, hogy félrevezető az, amit elhangzott, hanem minden tény alapot nélkülöző eh, híreszteléseknek eh, próbáltunk, próbáltak többen eh, hinni. Nos, mi az Európai Unió reagáltunk, és nagyon elismerő módon reagáltunk annó az Európai Unió, mint olyan, és a tagállamok külön-külön is. Amikor Rinaldi kollega azt mondja, hogy Európa nem volt jelen, ez nem igaz, nagyon is ott voltunk. És tudom, amikor találkoztam Pakisztán miniszterelnökével, ő nagyon elismerően szólt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket az Európai Unió tett. Emlékszik talán elnök úr, ebben a parlamenti ciklusban az első ülésén a DEVE bizottságnak foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és akkor én már megkaptam a megbízást, illetve biztos is ellátogatott Pakisztánba. Nem igaz, tehát, hogy Európa nem tett semmit. Sőt, az viszont igaz, hogy Európa hitelessége forog kockán, hiszen mi megígértük, hogy ezt a segítséget, ha megtehetjük, megadjuk a pakisztáni embereknek. Hallottuk, hogy ezen az ülésen ma mit mondott a miniszter, megerősítette a tanács azon elkötelezettségét, hogy a bizottságot a tovább lépés felé akarja vinni. Ugyanúgy a parlament is ezt akarja de nem megnyugtató számomra, amikor most a bizottság képviselője azt tudja mondani, amit mondott, eh, hogy mindig vizsgálódnak, vizsgálják a lehetőségeket. Mit jelent ez? Milyen lehetőségeket vizsgálnak? Ez a parlament megérdemli a tiszteletet egy olyan formában, hogy eh, azért eh, kicsit részletesebben tájékoztassanak minket, nem csak ilyen általános megjegyzésekkel. A parlament megadta önöknek a támogatást, a tanács is megadta önöknek a támogatást, az állam és kormányfők, tehát hónapok hónapokkal később ne jöjjenek ide azt mondani a parlamentnek, hogy vizsgálják a lehetőségeket. Mit jelent ez? Nagyon jó. Pablo Szaleszki, néppár. Przewodniczący, e, dyskusja, która miała miejsce podczas... E, Köszönöm szépen. Már korábbi szakbizottsági üléseken is e, még cseréltünk a bizottság képviselőivel, és akkor sem mutattak különösebb egyértelműséget, hogy tényleg ez a javaslat a legjobb-e a szörnyű árvizek áldozatai számára. A felől nincs kételjünk, hogy az Európai Uniónak proaktív módon kell támogatni az árvíz károsultakat. Ezt nem kérdőjelezzük meg, de az sem jel bizonyítást, hogy a segítségnek ez a formája valóban a leghatékonyabb azoknak, akik a legtöbbet szenvedtek. Véleményem szerint ez az első kérdés. A második pedig az, hogy milyen problémánk van a megvalósítással hiszen a bizottságnak több érvet kellene találni, vagy egy alternatív megoldást kellene találni, mellett, az első mellett, amiről bebizonyosodott, hogy nagyon nehéz végigvinni, vagy legalábbis túl sok időt vesz igénybe. Többen említették a B-tervet, erre feltétlenül szükségünk van. Úgy gondolom, hogy Ilyen módon, ha kidolgozunk egy B tervet, talán tudunk tenni valamit, máskülönben alássuk az EU hihetőségét. És véleményem szerint az árvíz károsultak, az árvíz áldozatainak a problémáit nem lehet ilyen módon kezelni ezzel a fajta segítségnyújtással és meg kell volna időben valósítani az ígéreteinket, mert ha ezt nem tesszük, nem vagyunk tovább szavahihető, kiteresek, minél megoldást kell találni. Még öten kértek a szót, lezárom a hozzászólások listáját, és kérek mindenkit, hogy lehetőleg röviden, rövidre fogja. A következő hozzászólónk Robert Sturdy. Köszönöm, elnök úr. Egyetérek eh, Zeleszki úrral is, és eh, Karim úrral is. Eh, ő volt az egyetlen közülünk, aki tényleg ott járt, úgyhogy nyilván igaza van. Engem, én is csalódott vagyok, hogy ilyen gyenge választ adott a bizottság ahogyan Karim úr is mondta, mm, érdekelne, hogy mit mond majd a bizottság Karim úr kérdéseire. Amellett, amit Szeleszki úr mondott, a miniszterek tanácsa is, és a parlament is hozzájárult, hogy kérjünk felmentést a, parlam, a WTO-tól. Tulajdonképpen tudjuk a Doha forduló kapcsán, hogy hogyan szokott eljárni a VTO, és két év után egy felvizsgálati záradékot kellett volna kérni, hogy megmérni lehessen, mi az intézkedés hatása. Két év nem hossz, azonban nagyon hosszú idő, ezek az emberek már borzasztóan szenvednek. Már 400 millió eurót adtunk Pakisztánnak, mármint az EU, és nehéz pénzügyi helyzetben az EU is nyilvánvaló, hogy sokkal jobb, hogyha a kereskedelem kapcsán tudunk, kereskedelmi eszközökkel tudunk további segítséget adni. Itt van egy újság hír előttem, persze mindig elhisszük, amit nem mindig hiszük el, amit az újság írnak, de ez itt most a BBC-től származik, a BBC pedig mindig igazat mond. India felszólítja Pakisztánt, hogy folytassa a hagyma exportot. Ez látszik, hogy Indiában kezd elfogyni a hagyma, és mindent megtesznek, hogy Pakisztán tovább, vagy újítsa fel a hagyma exportot. És akkor ilyen helyzetben India állítólag blokkolja Pakisztán számára a mi segítségünket. Lehet, hogy India eh, nem blokkolja tovább a mi javaslatunkat, és támogatják a felmentést, hogyha elég hagymát kapnak majd eh, Pakisztántól. Nos, eh, félretéve viccet, teljes mértékben támogatom azt, amit Karim úr mondott. Hát igen, is a hagyma nagyon fontos. Helmut Scholz a GUE képviseletében. Köszönöm, elnök úr, kívánok már ilyen részletekre kitérni, csatlakozom a kollégám által, kollégáim által elmondottakhoz. De azt hiszem, hogy ha B-terven gondolkozunk, akkor vissza kell térnünk a dolog elejéhez. Hogyan alakult ki ez a helyzet? Azért, mert az EU tanácsában a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy hogyan lehetne gyors, hatékony, közvetlen segítséget nyújtani a pakisztániaknak. Ez politikai kérdés, és ezért a B-terv olyan kell, hogy legyen, hogy felhívjuk a tanácsot arra, hogy a következő egyeztetések során egyezzenek meg, és azután kérjék fel a bizottságot arra, hogy a gyors humanitárius segítség valamilyen más formáját dolgozza ki. Pénz rendelkezésre áll, és úgy gondolom, hogy itt nem annyira az EU hitelességéről van szó, hanem arról, hogy valós, hatékony segítséget tudjunk adni ennek a régiónak. on. Cristiano Muscardini, it was yours. Muscardini asszony. Köszönöm, elnök úr, két technikai probléma. Az első, hogy hogyan tudom jelezni, hogy szót kérek, hiszen sokszor már nehézségekkel küzdöttem ezt illetően. Mivel nincs egy pici csengőm, hát akkor döntsék el, hogy hogyan is történjen ez majd a jövőben. Nos, a második dolog. Nos, ami a körit illeti, azt hiszem, hogy ez hagyma nélkül készül, de a hagyma nyilvánvalóan nagyon fontos ebben az élelmezési, mezőgazdasági háborúban Pakisztán és India között. Ami a mi elvi problémánkat illeti, szeretnék kapcsolódni ahhoz a válaszhoz, amit mi, a miniszter úr adott az intelligens kérdésre, melyet szocialista kollégám tett fel. Tehát annak a szükségességére, hogy legyen egy hatástanulmány, amikor bilaterális megállapodásokat kötünk. Azt hiszem, hogy a miniszter kedvező válasz erre a problémára mindenképpen ki kell, hogy egészítse ezt a problémát, tehát a megvalósíthatóságot kell vizsgálni, hogyha a bizottság egy javaslatot nyújt be, mielőtt benyújtaná a javaslatot, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez megvalósítható, végrehajtható-e. Hiszen nem csak a parlament problémája ez, de hogyha mi ebben tanulmányoznánk a problémát, akkor láthatnánk, hogy a VTO nem adhatott kedvező véleményt erre a kérdésre, mert a kérdés nem felel meg a VTO szabályainak. Nos, tehát a kérdésem, hogy lehetséges-e, hogy a jövőben nyilvánvalóan tanulmányozzuk azt a javaslatot, amit a bizottság az intézünk, a megvalósíthatóság tárgyában hiszen vannak olyan országok, amelyeknek segítséget kell biztosítani, kereskedelmi szempontból egy dolog a humanitárius segély, és egy másik a kereskedelmi jellegű segély. Jó lenne, ha a kettőt össze lehetne kapcsolni, és a jövőben az ilyenfajta problémákat elkerülni. DPP. Néppárt felszólalója következik. Köszönöm szépen. Abszolút egyetértek azzal, amit Moszkárdini asszonytól hallottunk éppen az idé imént. Nyilván a textil aspektusában nem mindig értünk egyet, de e vonatkozásban azt kell mondanom, hogy nagyon sok szakértővel találkoztam, és a bizottsági javaslatot támogatom. Sajnálom, hogy rossz sorsa van, de azt kell mondanom, hogy a szakértők azt mondták, hogy ez egy jó javaslat, és persze a VTO struktúrán belül működhet-e? Ez a kérdés is fölmerült. De ahogyan Muscarini asszony mondta, ha nem lenne megvalósíthatósági aspektus, akkor minden másként történhetne. A következő gondolatom pedig a ahhoz kapcsolódik megint csak, amit Moszkadini asszony mondott. Nagyon nagy fejlesztési segély folyosító az Európai Unió. A szabad kereskedelmet tulajdonképpen fejlesztési eszközként használjunk a GSP, a GSP Plus, Aid for Trade, azt kell mondanom, hogy nem mindig vagyok az eszközeinkre büszke, de ez egy olyan aspektus, amelyikre igenis büszke lehetek. Azt kell mondanom, hogy ez a mostani vita is olyan, amit nem nagyon érzek olyannak, hogy büszke lehetek, és köszönöm a figyelmeztetést. Ez jellemző, hogy ilyenkor kell magamat korlátozni. De ha meghallgatom a kollégákat, tulajdonképpen azt mondja, hogy igen, legyen több pénz, valaki más pénzéről van szó, nem hiszünk annyira kereskedelmi aspektusokban, lehet, hogy Muscadini asszonynak a javaslata, hogy általános kereskedelmi, azonnali vészmechanizmusok vonatkozásában ez egy brilliáns ötlet lenne, és azt kell mondanom, hogy legközelebb a szabadkereskedelmi eszközre nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, ne hagyjuk ezt csak úgy elmenni, mint lehetőség. Dartmouth képviselő, aki a reportőr ebben a témában. Köszönöm szépen! Elnézést, amire kicsit eltértem a tártól az előbb felszólalásom alkalmával. Két pontra szeretnék most korlátozódni. Az India vétójával kapcsolatban azt javasolnám a bizottságnak, hogy ha India megvétózza ezt, akkor a végleges javaslatot a VTO elé terjesszék, és ha India meg akarja vétózni, hát akkor tessék de az nem működik, hogy India, hát lehet, hogy megvétózza, mert akkor nem lehet felkészülni. Moraldi képviselőnek igaza van, amikor aggodalmát fejezi ki a pakisztáni néppel szemben, és szeretnénk segítséget nyújtani. Azt kell mondanom, hogy van egy személyes érdekeltségem is, mert személyes barátom volt, Sia, a Punjab kormányzatból, akit meggyilkoltak nem sokkal új év után. A pakisztáni árvíz sajnos pontosan egy olyan helyzet, amely nagyon komoly problémákat generálhat az árvízen túl. Nagyon gyorsan befejezem, Pavel Zalewski nagyon fontos megjegyzést is erre reflektálni. Cameron miniszterelnök egy-másfél évvel ezelőtt egy nagyon fontos bejelentést tett, és azt mondta, hogy kereskedelmi preferenciákat kellene bevezetni Pakisztán számára. Nos, a, az indem vonatkozásában azt mondom, hogy nem lesz képes erre. Nyilván nagyon fontos feladatunk az, hogy meggyőzzünk másokat is, arról, hogy a kereskedelmi preferenciákat foganatosítani, foganatosítani lehessen. De az Európai Uniónak a hitele forog kockán, hogyha a kereskedelmünket nem tudjuk hatékonyá tenni. Az nyilvánvaló, kedves kollégák, nem kívánhatják azt, hogy a kritikákat, amelyeket az Indem megfogalmaz az EU-val szemben, nem lehet az, hogy ezeket elhallgatják, vagy nem veszik komolyan. Végezetül pedig eh, a módosítókra hivatkozva azt mondanám, hogy 2011 nyarán le fog vá... ki fog futni ez a ez a segítség. Hát nem két évig tartott a segítségnyújtás, hanem annál kevesebb ideig, és ezért nem nagyon lesz hatékony. Úgy érzem, hogy legalább két évig kellene a fogadtatástól kezdődően tulajdonképpen a e, segítésnyújtásnak az intervalluma. A bizottságnak van-e valamilyen hozzáfűzni valója ezekhez az információkhoz? Thank you, Chair, for inviting me to. Köszönöm szépen. Akkor kiegészíteném, amit már korábban elmondtam. Emlékezzünk arra, és hát sokan emlékeztetek is erre, hogy nagyon körülhatárolt mandátumunk van, amit a tanácstól kaptunk szemet szeptemberben. Ezek a paraméterek a javaslataink vonatkozásában. A külügyi tanácsok, külügyi tanácsban többek között körüljártuk ezt a kérdést, a tanács pedig eldöntötte, hogy mi lesz a csapás irány. Emlékezünk arra, hogy nyilván a pakisztáni deklarációval összhangban, amit meg is állapított a tanács a következtetéseiben, lefektetett. Gyorsak kellett, hogy legyünk, négy héten belül sikerült megfogalmazni egy dokumentumot, ezt előterjesztjük a parlamentnek, a tanácsnak is, és lehet, hogy a zárvizek már nincsenek a címlapokon, az újságokban, mégis láttuk, hogy ez egy nagyon sürgős, segítséget igénylő, nagyon komoly természeti katasztrófa. A tanács tulajdonképpen a, a paramétereket rögzítette, és itt nem egy mentesítés, felmentés alapú opcióról volt szó, vagy FDA-ról, és a mandátummal összefüggésben nyilván egyensúlyra törekedtünk a kereskedelmi preferenciák tekintetében egy korlátozott áru kontingensre, vannak legitim érdeke is nyilván az európai ö, iparnak is. Jelenleg a tanácson belül még zajlanak a tárgyalások, hogy finom hangoljuk ennek a szabályzásnak a ö, tartalmát és megfogalmazását. A safeguard záradék és az új tarifális kvóták még ennek a javaslatnak a tisztázandó pontjaihoz tartoznak. Mint ahogy mondtam már, a mandátum a WTO szabályokkal konform volt, betartjuk a WTO rendelkezéseket, és teljesen világos volt, hogy nem lesz olyan szabályzás, a VTO felmentés nélkül. Senki nem mondta egyébként eddig a felmentési igényre az, hogy nem. India, Bangladesh, Brazília, Vietnám, Peru és a többi országokat ne is említsem, nem jelezték, hogy nem. A konzultációk tehát zajlanak, beszéltünk az érintett országokkal, és ahogyan mondtam, még nem zárultak le ezek a e, tárgyalások, az importvámok vonatkozásában sem, és, az áru, és a csereáruk vonatkozásában sem, és februárban kerül, ha minden igaz, elfogadásra a javaslat. Tehát Indiával folytatjuk a tárgyalásokat, az FDA tárgyalások teljesen más lapra tartoznak, és nem tárgyaljuk a pakisztáni felmentést az FDA tárgyalások keretében. A B-terv vonatkozásában. Mondtam, hogy nem ez volt a, az A-terv, hanem tulajdonképpen már a B, C, D tervet vonalaztuk körül, amikor az EU-pakisztáni csúcsra sor került. Ez a vízhelyzeti stratégia már azt gondolom, hogy azért megmutatta az eredményeit. Nem jött el tehát az ideje az annak, hogy B-tervről vitázzunk, hanem meg kell néznünk, hogy az eddigi eredmények még senki nem ö, nyilatkozta ki, hogy megkívánja vétózni a javaslatot, és nagyon bízom benne, hogy a Genfi alapon tudjuk folytatni, és sikere vinni ezt a kérdést. Jó, akkor ezt lezárjuk, ezt a napi rendi pontot. Hatos pontra érünk át. Az európai nemzetközi beruházási politika jövője, külföldi beruházási politika, Akik beszélgetni kívánnak, kérem szépen, hogy a termen kívül tegyék ezt. And those who are leaving the... Akik pedig elhívánják hagyni a termet, tegyék azt olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Thank you. Köszönöm szépen. A bal oldalamon. Azt kértem, hogy ne itt beszélgessenek a termen belül. Thank you. Igazán köszönöm. Hatos pont. A jövőbeni külföldi beruházások politikája. Kader Arif, a jelentéstevő, megadom neki a szót. Monsieur le Président, merci. Elnök úr, köszönöm. Tisztelt kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani az elnyék jelentéstevőnek, akivel már volt alkalmam eszmét cserélni. Mégpedig nagyon minőségi és őszinte eszmecserét folytattunk. Szeretném azzal kezdeni, hogy elnézést kérek, illetve ismétlem ezeket a bocsánat kér, kéréseket, és egy kis emlékeztető a politikai frakciókkal és az elnökünkkel, Morera úrral a biztos úr az egy levelet intéztünk, két dolgot kértünk ebben. Az egyik az, hogy a bizottság ne kezdjen el tárgyalni a beruházásokról a harmadik országokkal, amíg a parlament nem fejezte ki a véleményét az én általam készített jelentésről való szavazás formájában, és reméltek ezt képezi majd a jövőbeli megállapodások alapján. Nos, ezen kívül a levélben azt kértük, hogy mindenféle mandátumra vonatkozó javaslatot küldjenek meg a parlamentnek ugyanakkor, amikor a tanácsnak, hogy a parlament és a bizottság közötti megállapodást megállapodásnak megfeleljenek. 19. cikke szerint ennek a megállapodásnak a mandátumokat időben kell elküldeni a parlamentnek, hogy a parlament kifejezze véleményét, és a bizottság ezt figyelembe vegye. Nos, tehát ez az a levél, amit valamennyi frakció támogatásával megküldtünk. Nos, mostanáig ezen feltételek egyike sem teljesült, sem a mandátum a beruházások tekintetében, például Kanada esetében ez december 20-áról datálódik, és a parlament csak január 3-án kapta meg, mostanáig csak a koordinátorok férnek ehhez hozzá, tehát nem lehetett közzétenni ezt a dokumentumot. Simódon vitát sem lehetett erről folytatni. Az egyetlen eszköz, tehát ami marad a kezünkben, mivel kívánatosnak tartjuk ezt a megállapodást, ez a saját kezdeményezésű jelentés. Tárgyalások lesznek, tehát Kanadával és Indiával. Ezek a tárgyalások egyébként már évek óta folyamatban vannak, és a bizottság még annyira sem volt udvarias, hogy megvárta volna, hogy a parlament kifejezze a véleményét erről a témáról. Nos, hiába is dühöngenénk, ez semmire nem szolgálna. Tehát még egyszer azt kérem, hogy hivatalosan tegyünk panaszt, ezt kérem az elnökünktől, de Güst biztos És ez a levél nem magánjellegű levél volt, ezt jó, lett volna, jó lenne most már közzétenni, nyilvánosságra hozni. Nos, tehát ez az elő története a beruházásokról szóló jelentésnek. Most örömmel mutatom be a kollégáknak a munkadokumentumomat, azt illetően, hogy melyek a prioritások a jövőbeli megállapodást, illetően hat pontban lehet ezeket összefoglalni. Az első az alkalmazási területet érinti, a Lisszaboni szerződés kizárólagos hatáskört hozott létre az EU számára, a közvetlen külföldi beruházásokat illetően az Európai Bíróság szerint ez hosszú távú beruházásokat érinti, a 10%-a ez a beruházásoknak, és semmiképpen sem fedje ez a portfólió, illetve a szellemi tulajdonra irányuló beruházásokat. A tagállamoknak megfelelő védelmet kell biztosítani a beruházóknak, hiszen munkahelyet teremtenek ezáltal, és a munkaadóknak vállalniuk kell felelősségüket, a tagállami parlamenteknek értékelniük kell ezeket a folyamatokat. Nos, ami engem illet, nehéz ezt az elképzelést osztani, mert ez a Lisszaboni szerződéssel ellentétes, és egy ö, túlzott védelmet ö, jelent, amely csupán spekulatív célokra alkalmazandó. A második dolog a ö, biztonság, a jogbiztonság a befektetők számára, itt van például az igazságos és egyenlő bánásmód elve, ennek a meghatározása, a társadalmi környezetvédelmi kritériumok elfogadása, valamint számos kérdés, ami felvetődik ezen a területen. A harmadik pont az állami térség védelme. Ez egy nagyon fontos kérdés, amely kapcsolódik a korábbi pontokhoz, hogy elkerüljük, hogy a kormányok által elfogadott jogszabályok megtámadásra kerülhessenek. Itt bizonyos ágazatokat ki kell zárni, például a kultúrát, a multilaterális megállapodások esetében ez már megtörtént évekkel ezelőtt, vagy az oktatás területét, vagy a ö, stratégiai ágazatokat. A negyedik pont a szabadkereskedelmi megállapodásokba kell, be kell illeszteni a szociális és környezetvédelmi normákat, az OECD egy reformot hajtott végre, a vállalatok társadalmi felelősséget tárgyában alapszabályokról van szó, és az Európai Uniónak is azt tiszteletben kell tartania, erről nincs vita. Az ötödik pont a különböző vitarendezési mechanizmusok. Most a jelenlegi mechanizmus kevéssé átlátható, sőt egyáltalán nem az. Harmadik felek hozzáférése a panasztételi az nem igazán létezik, például, gondolok itt például a szakszervezetekre. Azt hiszem, hogy módosítani kell ezt, és javaslatokat kell benyújtani a vitarendezési mechanizmusra irányulóan. Nos, tehát ez a hét legfontosabb pont, amely jelentésemet alkotja. A hatodik pont a partnerek kiválasztása, a parlament súlya, ezt a bevezetőmben már említettem, tehát várjuk az Európai Bizottság válaszát ezekről a pontokról, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Kader eh, Sokan kívánnak hozzászólni, kérem ezt röviden tegyék. Michel Cyrer, liberálisok és demokraták. Elnök úr, tisztelt Arif kollega! Szeretnék röviden hozzászólni a tervezethez. Amikor a jövőbeni külföldi befektetésekre vonatkozó politikáról beszélünk, ez egy nagyon fontos ügy, és nagyon helyes, hogy ezzel egy jelentés foglalkozik. Eközben, és ez már átvezet a következő pontomhoz, Pontosabban kellene még elemezni, hogy mi volt eddig a helyzet, hol voltak sikeresek beruházás védelmi megállapodások. Itt nagy különbségek vannak az EU-n belül. És hogyha egyrészt a jelenlegi gazdaságpolitikai helyzetből indulunk ki, szeretnék emlékeztetni arra, amit a francia pénzügy és gazdasági miniszter Christine Lagarde mondott, miszerint Németország nagy export töblete azzal magyarázható, hogy a versenyképessége ilyen kiváló felvetődik a kérdés, hogy a versenyképesség erősítése kapcsán sikerült-e biztosítani a német beruházásokat. Megnézzük, mi a helyzet más nyitott gazdaságokkal, akkor vannak arra utaló jelek, hogy mondjuk Hollandiában hasonló a helyzet, de Nagy-Britanniában is. A szén információim alapján eltérőek, nagyon különbözőek a egyes tagállamok által megkötött beruházás védelmi megállapodások. Úgyhogy mielőtt végleges politikai konklúziókat vonnánk le, érdemes lenne ezt a kérdést behatóan elemezni. Világosan kifejezésre kell jutatnunk azt is, hogy azok, akik eh, az EU-ból kívánnak eh, beruházni, és a magántőkéjükkel felelnek ezekért a eh, beruházásokért, az európai polgároknak maximális védelmet kell tudnunk biztosítani, hiszen nagyon sok a vállalat léte függ ezektől a befektetésétől az EU-ban, és így az EU-beli munkahelyek függenek ettől, hiszen a legtöbb vállalat diversifikál, és azért ruház be külföldön is, hogy biztosítsa az EU-n belüli munkahelyeket. Felvetődik a kérdés, hogy van-e értelme beruházás védelmi megállapodásokat plusz standardokkal megterhelni, tehát szociális és környezetvédelmi normákkal. Ne legyen félreértés, én nem ellenzem az ilyen standardokat, csak a kérdésem az, hogy esetleg ezeket nem más instrumentumokkal kellene biztosítani ILO egyezmények keretében, kereskedelmi megállapodásokkal, stb. Ez egy olyan kérdés, ami az eddig információm alapján még alapos vizsgálatot eh, igényelne, és nem tudom, hogy van-e értelme annak, hogy eh, ezeket a standardokat a belőlesvédelmi megállapodásokba vegyük bele. Ugyanis vannak példák arra, hogy ha ez így történik, akkor több ország ezekkel visszaél, hogy például eh, kártalanítás nélküli kisajátítást hajtson végre. És nem lehet ez az EU-nak az érdeke, ugyanis az EU beruházók érdekeit, így védelmét így nem tudjuk biztosítani, ezért nagyon oda kell figyelnünk erre a kérdésre. Összefoglalva, helyes, amit Arif kollega mondott, elvárjuk a bizottságtól, hogy a külföldi beruházási politika céljait pontosítsa, vonja be ebbe a parlamentet teljes mértékben dolgozom ki iránymutatásokat, és a minőség fontosabb, mint a gyorsaság. Tehát adjunk magunknak időt, hogy nagyon alaposan, pontosan végig gondoljuk ezeket a kérdéseket, hiszen van egy rendszer, ami eddig jól működött, ezzel még néhány hónapig, vagy akár évig is jól együtt tudunk élni, és egy hosszú távú stratégiai megközelítést van időnk kidolgozni. Köszönöm szépen, Daniel Kaspari, néppárt képviseletében. Tisztelt elnök úr! támogatom a jelentéstevő sok megállapítását. Például azt, hogy a bizottság Kanadával, Szingapúrral vagy Indiával kezd tárgyalni a beruházások tekintetében, még mielőtt mi a parlament véleményt nyilvánítottunk volna, ez nem kívánatos, szerettünk volna néhány hetet kapni még, és mind a három tárgyalás ugye még nem közelíti a végső szakasz, nem állnak a lezárás előtt, ezért nagyobb tiszteletet kellett volna, hogy tanúsítson a bizottság a parlament felé. A második dolog, az előttem szóló kollégához hasonlóan úgy gondolok, hogy úgy, én is úgy gondolom, hogy itt a beruházás védelmi megalapodása kapcsán a védelem kell, hogy hangsúlyt kapjon. A társadalmi vagy a szociális környezetvédelmi normák felvétele kapcsán is egyetértek azzal, amit a kollégám mondott ne próbáljunk még mindig valami újat kitalálni, vagy közösen, vagy talán a bizottság is elkészített egy értékelést, hogy mi a best practice, melyek azok a megállapodások, amelyeket tagállamok megkötöttek, és amelyek a legjobb gyakorlatnak tekinthetők. Néhány tagállam ezzel a kérdéssel kapcsolatban, tehát hogy hogyan lehet egyrészt a befektetők védelmét biztosítani, másrészt pedig a számunkra fontos kérdéseket, emberi jogok, szociális, környezetvédelmi standardok olyan mértékben figyelembe venni, amennyire ez kívánatos, tehát nem szabad ezekkel túlterhelni a megállapodásokat, de a beruházásokat védeni kell. Hogyha ugyanis túlterheljük ilyen normákkal a megállapodásokat, és elkezdenek aggódni, kapni a befektetők, a beruházók, hát nem tudom, lehet, hogy akkor minden a visszájára fordul, és akkor egyáltalán nem védjük a beruházásokat, pont az ellenkezőjét érjük el, holott tudjuk, hogy mennyire fontosak a külföldi befektetések, beruházások, különösen a feltörekvő országokban. Még egy személyes megjegyzés, azt hiszem a frakciónk ezt még részletesen megvitatja. Jó lenne, hogyha nem közvetlen beruházásokról beszélnénk csak, hanem nem zárnánk ki a portfólió és szabadalmi befektetéseket sem. A portfólió befektetéseket, illetve a szabadalmakat a jelentéstől azt hiszem ki akarja zárni, de például a generikumokról van szó, akkor frakciók egyetértenek abban, hogy ez kivétel legyen, de azért, hogy általánosságban a szabadalmakat kizárjuk a beruházás védelmi megállapodásokból, hát ezt nem támogatom, mert a kutatás területén, ipar területén sok helyet jó lenne a szabadalmakra is kiterjeszteni ezeket a megállapodásokat. A Schlüter jelentéshez is már előszaladjék elnök úr, ha megengedi, hogy időt takarítsunk meg. A Schlüter jelentés kapcsán is azt kívánom, hogyha sikerülne jogbiztonságot teremteni, azaz biztosítani azt, hogy a jelenleg eh, már meglévő beruházás védelmi struktúrák megmaradnának, ezek beváltak. Másrészt eh, próbáljunk meg megegyezni abban, hogy hogyan tudunk olyan eszközöket találni, ami biztosítja a bizottság számára, hogy kaphasson új mandátumot, új megállapodások megkötésére, de amelyek tehát egyrészt ezt az új lehetőséget biztosítják, és a meglévőket sem veszélyeztetik. Azt hiszem, jó lenne, hogyha majd lennének későbbiekben módosító indítványok, persze most még nem tudok itt konkrét megfogalmazást javasolni, de el tudnám képzelni, hogy azt mondjuk, valami olyasmit mondunk, hogy a meglévő beruházásokat mindig a már meglévő megalapodások alapján kell értékelni, de hogyha a bizottság valami országgal tárgyal egy új beruházásvédelmi megállapodásról, akkor az új beruházásokra már természetesen ez az új megállapodás fog vonatkozni. De a régi megállapodás addig hatályban marad, amíg vannak olyan beruházások az adott országban, amelyeket egy korábbi megállapodással hivat, volt, akartunk védeni. Tehát a múltban eszközölt beruházások és az új, majd esetleges új megállapodás megkötés hatályba lépése után születnek meg, ezek között tegyünk különbséget. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk úgyis Karl Schlüter zöldek képviseletében. Elég sokan szeretnének még hozzászólni, ezért kérem, hogy lehetőleg a legtömörebben fogalmazzanak. Koordinátorok koordinátorok találkozójára kerül néhány perc múlva, jól tudom? Akkor mikor fogjuk megvitatni az éjjelentésemet? Ha most a koordinátorok ülése lesz. Semmi gond, ez szerepel a napi renden. Ha mindenki röviden szó, azt hittem, hogy bocsánat, hogy fél hatkor befejezzük. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a jelentést. Fontos kihangsúlyoznunk azokat a megalapításokat, amelyeket tartalmaz a jelentés. A szociális környezetvédelmi standardok fontosak, ezekkel foglalkozunk kell, így vagy úgy. Csak még nem ágyeztünk meg abban pontosan, hogy hogyan kezeljük ezeknek a szabványoknak, vagy normáknak a kérdését most Kader jelentéséről beszélek, a sajátomról majd később. Azok a vállalatok, amelyek eh, jogkövetők, eh, nem szabad, hogy megijedjenek, eh, hogy azt gondolják, hogy nem fogja védeni őket a beruházásvédelmi megállapodás. Ugyanakkor azonban lehetővé kell tenni az országok számára, hogy törvényeket hozzanak, amelyeket ezek a váltók be kell, hogy tartsanak. És hogyha nem tartják be ezeket a törvényeket, akkor nem is kell őket annyira megvédeni, akkor ugyanis tisztességtelen verseny előhöz jutnak. Lehet kicsit túláltalános a megfogalmazás, de ez a szándékom, hogy ezt valahogy kifejtsem. A jogkövetően eljáró vállalatokat, örvénytisztelő váltók nem kell, hogy aggódjanak. Egy másik kérdés, a transzparencia rendkívül fontos, ezt mások nem hangsúlyozták ki, ennyire az előttem szólók közül a transzparencia kulcsfontosságú a számunkra, ugyanis hiszünk abban, hogy a transzparencia segít nagyon sok mindent megoldani. Amikor a parlament bevonásáról beszélünk, hogy be kell vonni a parlamentet az új beruházás politika kialak kialakításába, és a bizottságnak nem szabad elkezdeni a tárgyalásokat, mielőtt mi kialakítottuk az álláspontunkat az új megállapodásokról. Tehát ennek a jelentésnek sok megállapodása, visszaköszön az én jelentésemben, nem is kívánok többet mondani. Köszönöm, Helmut Trolls. Elnök úr, ami a bizottság eljárásmódját illeti, csatlakozom az előttem szólókhoz, de mindenek előtt köszönöm a jelentéstevőnek ezt a hozzáállást, és azt az irányt, ami itt követ a jelentése. Azt hiszem helyes, hogyha részletesen és hangsúlyosan foglalkozunk az indokolással. Szeretném megjegyezni, mert röviden, mert nagyon kevés az idő, hogy a definíciók, a fogalommeghatározások kérdése és a területek leválasztása nem teljesen világos ebben a jelentésben. Még túl nagy területen mozgunk nincsenek elhatárolások, és még nem látjuk pontosan, hogy a beruházások területén, hogy töltjük ki majd tartalommal ezeket. Ugyanis a peruházás lehet például az is, hogyha felvásárolnak egy külföldi vállalatot, és az a dolgozók 50%-át elbocsátják. Ebben az esetben, ha nincsenek kritériumok, ha nincsenek konkrét rendelkezések az eljárás módra, akkor természetesen a társadalmi valóság annál a vállalatnál, vagy az adott rágió, régióban, vagy országban jelentős károkat szenved, eh, és egy felelősségteljes beruházási tevékenység eh, az EU-ban ezt eh, nem célozhatja meg. Van ellentmondás is a jelentés tervezetben, a C preambulum bekezdés és a hetes pont között ellentmondást látok. Ugyanis egyik helyen a külföldi beruházó pontosabb definiálását követeli a szöveg, anélkül, hogy ezt saját maga valahol megadná. És ezt az ellentmondásosságot ki kellene írtani a szövegből. Azután itt van az egész kérdéskör a beruházók viszonya az államhoz, az állami felelősség kérdése. Azt hiszem, hogy egy államnak joga van bizonyos intézményi tevékenységet ellenőrizni, de szerintem ezt egyértelműben kell kifejezésre jutatni. Azután a makro és a mikroökonomiai folyamatok különválasztása is egy olyan fontos kérdés, amin szerintem még dolgoznunk kell itt közösen, és majd én is módosító indítványokat szeretnék ezzel kapcsolatban benyújtani, hogy segítsem a közös munkát. Miután kevés az idő, az ötödik pontban, ahol a hatályról van szó, az alkalmazási körről, egy sor fontos kérdést vett fel a jelentés. El tudom képzelni, hogy explicit módon még új pontokat meg lehet említeni, amiket a szabadkereskedelmi megállapodások kellene, hogy szabályozzanak. A, hiszen a jövőben egy sor megállapodás születik majd meg miután rövid az idő, akkor itt most be is fejezném, és majd írásban eh, Arif kollégámnak eh, átnyújtom a módosítóimat, örömmel várva a közös munkát. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Pavel Szalewski, eh, EPP. Gratulować panu. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna gratulálni a jelentéstevőnek nagyon jó jelentést látunk, és hát nyilván mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ez úttörő munka volt, amit elvégzésre került. Harsonákat fújt meg a jelentéstevő, és hát látjuk, hogy mennyi a megoldatlan probléma. Több a kérdésünk, mint a válasz. Ezért aztán ugye tulajdonképpen két Jelentése van dolgunk. A kifutási ügyek, a kifutási záradékok, és nyilván a jövőbe is tekintünk. Annál jobb volna, hogyha minél hamarabb be tudjuk fejezni a munkánkat, és a még nyitott kérdéseket kérdéseket. Arif úr jelentésére vonatkozóan azt mondom, hogy adjunk magunknak egy kicsit több időt, és amit Kasperi úr elmondott, azt támogatni tudom, illetve hát a többiek véleményét is osztom. Egy pár rövid megjegyzést azonban engedjenek meg. Az egyik nagyon fontos dolog nyilván a beruházók védelme és a biztonság szintje, amelyet a meglévő megállapodások nyújtanak, és a, az új európai szintű megállapodások a biztonsági szint közötti kapcsolatot kell tehát korcső alá vennünk, a legjobb gyakorlatokra támaszkodva. Azt kell mondanom, hogy elég nagy kihívás az új európai megállapodásokat úgy kiteljesíteni, hogy a nemzeti szintű megállapodások továbbra is ugyanazt a biztonságot nyújtsák, mint korábban. Vannak szociális standardek, környezetvédelmi sztenderek, amelyekre oda kell figyelni, és teljesen egyértelmű, hogy minden egyes vállalatnak alkalmaznia kell a környezetvédelmi és szociális védelmi előírásokat a nemzeti jogszabályok szerint. A nagy európai vállalatoknak az jutott osztály részéről, hogy eltulajdonították a tulajdonukat, a vagyonukat, mert úgy tűnt, hogy a környezetvédelmi elírások ellen védkeztek, miközben politikai indítatásúak voltak ezek az események. Úgyhogy itt van azért egyfajta csapda, és ebben ne sétáljunk bele. Sléter úr következik, két percet kap. Ő is. Bocsánat, Fjellner úr. Köszönöm szépen, a közvetlen külföldi beruházások nagyon fontos, hiszen a növekedést ö, serkenti. De azért nem arról van szó, hogy túl sok lenne a beruházás bizonyos országokban, és nem azért van ez csak, mert nem biztonságos a környezet. Fejlesztési eszközként is tekinthetünk. Eszközként is tekinthetünk erre az eszközre. Úgyhogy erősítenünk kell, nem pedig gyengítenünk. Talán emlékezzünk erre, mert bizonyos dolgokkal egyet tudok érteni, amit Arifura elmondott, de vannak dolgok, amik gyengítik ezt a javaslatot, illetve hát a, meg, a megállapodásra irányuló javaslatot. Vannak olyan szektorok, infrastruktúra, energia, tulajdonképpen bármely terület, hogyha szükségük van és akarják a beruházást, akkor könnyítsük meg azt, hogy megvalósulhasson a beruházás. És hát próbáljunk meg arra törekedni, hogy az összes ilyen területet lefedjük. Tehát az országokba, azokra a területre érkezzen a pénz, ahol szükség van erre. Ezt próbáljuk meg biztosítani. A második terület pedig a vitarendezés. Ebben a kontextusban legyen ez meg, megjósolható, és legyen egy jogi eljárás. Ez nem egyfajta politikai per kell, hogy legyen, nem egy törvényszék, nem ebbe az irányba kellene haladni. A harmadik pedig a környezeti és szociális sztenderdekre vonatkozik, és itt úrral egyetértek, a vállalatoknak is a szabályok szerint kell eljárniuk, be kell tartaniuk a játékszabályokat, de azt kell mondanom, hogy az országoknak is. Még akkor is, hogy az említett területeknek a jogszabályról van szó. Ugyanazokat a szabályokat kellene alkalmazni a szociális és környezeti sztenderdek vonatkozásában, az országok és a vállalatok vonatkozásában is. Akkor fog ugyanis több közvetlen beruházás eszközlődni. Szegény országok és fejlődő országoknál nyilván ez a jogi keret még nagyon gyenge. A bizottság részéről Petri Csáni úr kap szót. Köszönöm szépen. Én is megpróbálok nagyon rövid lenni, három dologra térnék ki. Először is Elnézést szeretnék kérni egy technikai adatra vonatkozóan. Kanadával való ö, ö, direktíva javaslat ö, tekintetében ö, ez ugyanakkor kellene önök elé kerülni, mint ahogy nyilván megkapja majd a bizottság. Aztán a három ország van a tárgyalási direktíva szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk, van egy mandátumunk erre vonatkozóan, és ide tartozik a beruházás is, de a beruházás védelem az nem tartozik ebbe bele, ez egy külön irányelvet képez, és ezt a fejezetet még nem tárgyaljuk az három érintett országgal. nem csak a parlamentnek fontos nyilván az, hogy ezek a tárgyalások megkezdődjenek, hanem a tanács számára is ez egyértelmű. Javaslatot tettek az országok, ezeket nem lehet nem figyelembe venni, meghallgatjuk őket, de a tárgyalási direktívákról várjuk majd az eredményeket, és miután a múlt héten indult a munka, úgy gondolom, hogy el fog ez egy darabig tartani, de lesz lehetőségünk ebben a szakbizottságban is még tárgyalni erről. A harmadik dolog, a tartalom, Arifur is beszélt erről. Azt gondolom, hogy helyesen mutatta be a, fontos pontokat. A hatályra vonatkozóan lenne egy kérdésem, és értem azt, hogy korlátozni kívánja a kül- külföldi beruházást, de a gazdasági érdekek ezen túlmutatnak, és ezért a gazdasági érdekeinket figyelembe kell vennünk. Közösen elfogadott nézet az, hogy a portfólió beruházások hosszú távú kötelezettségvállalások, és az az országoknak jót tesz, ahová ez a beruházás kerül, és a bizottság egyébként azt is gondolja, hogy az szerződés egyéb cikkeje is tulajdonképpen ebbe az irányba mutatnak. Nagyon szívesen válaszolok természetesen a kérdésekre, de nem akarom húzni az időt. Úgy gondolom, hogy nagyon pontosak voltak a, a felszólalások, amelyekben megfogalmazták a kérdéses pontokat. A fenntartható fejlődés, a munka, munkára vonatkozó előírásokat mind-mind jegyeztük, és várjuk a vitát itt a szakbizottsági tagokkal. Köszönöm szépen, természetesen elfogadjuk ezt a bocsánatkérdést a technikai tévedésre vonatkozóan. Zárásként akkor Kaller Alifnak megadom még egyszer a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a hozzászólásokat. Nos, annyit mondanék el, hogy mi vezetett engem észrevételeimben. Néha elfelejtkezünk bizonyos dolgokról. Nos, ez az, hogy nem vagyunk az egyetlen beruházók, és a vállalatunk sem egyedül azok, amelyek képesek külföldön beruházni, hiszen itt van Kína, vagy India, két felemelkedő ország, és ez arra ösztönzött minket, hogy más nézőpontból tekintsük ezt a, ezt a kérdést. A második eleme a meggondolásaimnak az volt, hogy azt az elképzelést védelmeztem, hogy az Európai Uniónak beruházási politikákkal kell felszerelkeznie a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. A tagállamok aggodalma kell, hogy legyen ez. Egyesek viszont renacionalizálni akarnak, tehát ö, bizonyos ö, országok számára előnyöket biztosítanak ö, más megállapodások nélkül. 1200 ilyen bilaterális megállapodás van jelenleg, és az volt az egyik fő vezérelmem a munkám során, hogy ne teremtsünk, teremtsünk jogbizonytalanságot a vállalatok, a befektetők számára, valamint a tagállamok számára sem. Ugyanakkor viszont el kell fogadni azt az elképzelést, hogy kell, hogy legyen a jövőben egy Európai Uniós beruházási politika, és itt kapcsolódnék a Schlitter jelentéshez. A módosítókról mindenkivel eszmét fogok cserélni. Azt szeretném, hogyha a szöveg a lehető legjobb lenne, a lehető legnagyobb többség sorakozna föl mögé, hogy megfelelően tudjunk tegyen a beruházási politikák kérdéseiről. Felvetődött a kérdés a szociális és környezetvédelmi normákról, most nem tudok részleteibe bocsátkozni most ennek a kérdéskörnek, de ne aggódjanak, hogy hogyan fogjuk ezt meghatározni. Azt is el kívánom mondani, hogy az exportkapacitás nem feltétlenül kapcsolódik a beruházási megállapodások számához, Például Németország hatalmas exportkapacitással rendelkezik, és nem feltétlenül van nagyon sok beruházási megállapodása, és az ugyanígy igaz a többi tagállamra is. A beruházásokat illetően Franciaország, elnézést, hogyha kicsit hazabeszélek ezt illetően, nos, nagyon nagy részben profitál a közvetlen külföldi befektetésekből, az infrastruktúrát illetően például, vagy a közszolgáltatások, a minőségi közszolgáltatásokat illetően. Mi vagyunk a legnyitottabb piac a világon, és nem szabad protekcionistává válni. Azt hiszem, hogy a kérdés megér a vitát egymás között. Természetesen védenünk kell iparunkat is, minden egyes felvetést megbecsülök, és örömmel hallgattam őket. Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes vitát. Módosítók benyújtásának határidője február 2, és a tervezett szavazás időpontja pedig eh, március 3. Hetes napi rendi pontra térünk akkor át amely tulajdonképpen összefügg az előzővel. A koordinátorok ülését nem fogjuk tudni elkezdeni akkor, amikor ütemeztük, hogy elnézésüket kérjük, de szerettem volna kérni nagyon, hogy röviden tárgyaljuk meg a következő pontot. Itt a tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti intézkedésekről van szó. Slüter úr a jelentéstevő, az előadó a zöldektől, és tulajdonképpen a módosítók megvitatását kezdenénk meg. 184 módosító érkezett, a jelentés tervezethez. Hogy mondjam el, hogy ez tulajdonképpen teljesen normálisnak tekinthető, más szakbizottságokban talán azért is gondoljuk ezt, mert másoknál nagyon sok a tag, de hát vannak eltérő vélemények, úgyhogy tessék Ás Lüternek, akkor meg is adom a szót. Vezesse be a vitát. Köszönöm szépen. Nos, hát igen, az összetett jogi kérdések esetében ez a helyzet. A REACH dossziónál, ahol témafelelős voltam, tevő, ott ugye 1200 módosító érkezett, ezt nem tudjuk most überelni, de azért azt gondolom, hogy a dosszió érdekességét jelzi ezen 184 módosító is. Egy pár dolgot azért akkor hagy mondjak el, amely kapcsolatban áll a korábbi vitával is. Tulajdonképpen itt a nem tisztességes gyakorlatok ellen ható megállapodásokról van szó, és hát nem valami gyerekről van itt szó, amit állandóan protezsálni kell. A beruházás az mindig rizikós de persze azért ez a rizikó ez legyen fair és egyenlően elosztva. Azaz mindenkinek legyen ugyanaz az esélye, hogy nőjön, kiteljesedjen, mint ahogy egy kisgyermeknek is megvan a, az esélye és a joga ahhoz, hogy kiteljesedjen. Na, ezt előre bocsátanám. Ugyanúgy a beruházásokkal való magatartásunk az, hogy máshová ruházunk be. Svédországban, ahol lakom, tulajdonképpen mindig mások beruházásoktól függtünk. Most viszont Kína ruház be, és vásárolja fel a vállalatainkat. Hát tulajdonképpen nincs ezzel bajom, de tartsák be a játékszabályokat. Nem lehet ö, ö, a jó szabályokat egyszerűen szőnyeg alá soporni. Nagyon sok a benyújtott módosító, 129-ből 51 az tulajdonképpen a törlésre vonatkozik. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb opció. De ami itt a módosítókból, illetve a törlés igényekből meglátszik, az az, hogy sok időre van szükségünk a tárgyalásokhoz, mert vannak véleményeltérések, és ezeket majd meg kell beszélni, és szavazni kell róluk, de egy logikus jogi vezérfonalat meg kell tartani. Találkoztam már az árnyékjelentéstevőkkel, és nagyon gyümölcsöző beszélgetéseket folytattam velük. És azt kell gondolnom és mondanom, hogy van idő és van esély előrelépni a konszenzus és a kompromisszum irányába, Nyilván, ha megvan a jogi szakértő, aki ezt a jogi fenntartható és életképes csapás irányt nekünk kimutatja, akkor egy második olvasatra is bocsássuk esetlen ezt a dokumentumot. Fontos, hogy jogi értelemben könnyen érthető legyen a szövegezése ennek a szövegnek. Nem szeretem azokat a kompromisszumokat, amikor olyan módosítókat nyújtanak be, amelyeket nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de egyébként nem értenek egyet a szöveggel, az alapszöveggel. A kifutási záradékkal kapcsolatban nagyon különbözőek a megközelítések, de én úgy tekintek ezekre, mint egyfajta intézményesített biztosíték arra, hogy a tanács ne folytassa azt, amit akar, miközben tudjuk, hogy valójában ez a szándéka. Politikai értelemben a tanácsnak az együttműködését ki kellene valahogy kényszeríteni, de azért ne adjuk fel olyan korán. Nyilván tárgyalni kell erről, de ez a kompromisszumoktól is függ majd. Két további megjegyzésem is volt. Az átláthatóságról például gondolom, hogy itt is előre kell lépni. Nyilván nehéz lesz, hiszen vannak már meglévő hatályos rendelkezések, ezek közül lehet, hogy néhányat újra kell tárgyalni, de a transzparenciát mindenképpen növelni kell. Fjellner képviselővel nem értek egyet, azzal kapcsolatban, aki, a, amit elmondott a vitarendezés kapcsolatban, mert nem tudjuk, hogy ki van a panelben, ki lesz, aki a vitát valóban rendezi. Úgyhogy ez a megjegyzés nem volt igazából nagy segítség. Egy másik megjegyzésem is lenne, nyilván komputerrel könnyebb lenne most boldogulni, mert a saját kézírásomat sem tudom elolvasni, a visszavonás. A legtöbben a visszavonási mechanizmust az újra tárgyalás helyett végül is kivettük, mert hogyha valaki nem akar országként egyetműködni, és az új politikákat blokkolják, akkor beszélünk általában a visszavonásról, de ne ez legyen a kezdeti állapotól kezdve az eszköz amihez nyúlunk. Úgyhogy nagyon várom a kommentárokat, de még egyszer mondom, szerintem nagyon sok időt kell szállni arra, hogy itt a kompromisszumokat kialkudjuk, mert nagyon egyértelmű üzenetet kell majd a szavazással küldenünk, mert különben nagyon nagy és nehéz kérdésekbe manőverezzük bele magunkat. Hát kezdünk kifutni az időből, úgyhogy nagyon kérem, hogy rövidre fogják a mondókájukat az Alde nevéből Fájler úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, hát mivel tényleg kevés az idő, a módosítókra szeretnék szorítkozni, amelyeket az ALDE nyújtott be. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a beszámolót. Szerintem ez egy nagyon jó alapot jelent a további tanácskozásokhoz is, azt az ajánlását is, felajánlást is köszönöm, hogy a végén azért csak kompromisszumra jussunk. Meggyőződésünk szerint alapvetően arról van szó, hogy biztosítsuk a jelenlegi biztonság mértékét nem hagyni elveszni, és ezt a jelentéstevő is elmondta, de még nincs válasz arra, hogy nem tudjuk, hogy mi történne, hogyha korlátlanul alkalmaznánk a mostani jogszabályokat az újak nélkül, új szabályok nélkül, hiszen most 10-20-30-40 vagy még több évvel ezelőtthöz képest az Európai Unió sokkal jobb megállapodásokat tudna kieszközölni, kialkudni. De talán ez nem is realista, mert a Terms of Trade, a kereskedelmi tárgyalásoknak a szabályai bizonyos országokra, mint Kína például sokkal előteljesebben vonatkoznak, mint korábban. Úgyhogy mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a jelenlegi biztonsági szintet azt fenntartsuk, és ahogy Kader Arifal is megbeszéltük, egy új beruházás, védelmi rendelkezés felé mozduljunk el. Úgyhogy ennyit szerettem volna most a rövid időre való tekintettel csak elmondani. Zalewski from DPP. Zalewski képviselő néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy észrevételt szeretnék tenni. Úgy tűnik, hogy megfigyelhető egy elmozdulás a tanács és a tagállamok megközelítésében. Kezdetben az volt a benyomásom, hogy a tagállamok, akik végül is kitárgyalták a Lisszaboni szerződést, amely közösségi kompetenciával teszi a politikát. Úgy tűnik, mintha most visszavonulott fújnának, és a bizottságot bíznák meg egyfajta közjegyzői funkcióval, hogy írja alá egyedül a meglévő bilaterális megalkodásokat is, és majd az újonnan megkötendőeket is. Úgy tűnik, éppen ezért, hogy egyfajta olyan kompromisszum felé haladunk, ahol egyrészt garantálnunk kell a beruházóknak, az egyes országoknak is a jogbiztonságot, azaz biztosítanunk kell azt, hogy új EU megállapodások fogják felváltani a most hatályban lévőket. Ez lesz az általános szabály, ami alól lesznek persze kivételek, de úgy tűnik, hogy ez az általános szabály általánosan elfogadott. Az Európai Bizottság kell, hogy rendelkezzen minden szükséges eszközzel, ahhoz, hogy megfelelő beruházás politikát folytatva megköthessen olyan új megállapodásokat, amelyekkel védheti a beruházókat. Itt van egy lehetséges kompromisszum, ez körvonalazódik itt a teremben is, de vannak olyan állandóan visszatérő kérdések, amelyek tulajdonképpen a dolog lényegét érintik. És szeretnék visszatérni arra, amit a liberális frakcióbeli társunk mondott, valóban igaz az, hogy a tagállamokban eltérő mértékű a beruházás védelem. Említést tett a kollégám néhány olyan országról, ahol nagyon magas szintű ez a védelem, Más országokban talán nem ilyen tökéletesen működik a beruházásvédelmi rendszer. De van egy olyan érték, a jogbiztonság, amit mindenképpen garatálni akarunk. Egy új jogi helyzet nem szabad, hogy roncson a helyzeten, nem szabad, hogy csökkentse a korábbi beruházás védelmi szintet. Az EU-ban az európai vállalatok olyan piacon tevékenykednek, amelyet az EU szintjén szabályozunk, és nem a tagállamok szintjén és külföldi beruházások esetében hasonló szintű védelmet kellene biztosítani a vállalatainknak. Nem engedhetjük meg azt, hogy néhány európai magasabb szintű védelmet élvezzen, mint más tagállambeli vállalatok, ahol történelmi okok miatt esetleg alacsonyabb szintű ez a védelem. Itt hogyha azt akarjuk, hogy a beruházóink, akár máltai, lengyel, ír vagy bulgár beruházákról van szó, tehát ők valamennyien ugye EU-s, európai beruházók, és ezért azonos védelmet kell, hogy biztosítsunk a számukra, azaz mindennyiuk számára ugyanolyan feltételeket kell biztosítani, és ugyanolyan védelmi rendszeren belül kell, hogy működjenek, ha beruháznak külföldön. Erről még kell azt hiszem beszélnünk, és gratulálok a jelentéstevőnek ismét, remek jelentést készített hiszen az ő szerepe, az ő feladata a kompromisszum keresés, ez nem könnyű feladat, de az általam említett két elv mentén eljárva lesz erre lehetőség. És végezetül a rendelet hatájának a kérdése. Egyetértek a bizottsággal, bár azért vannak kételjeim több kérdés kapcsán is, de alapvetően úgy gondolom, hogy a rendelet ki, kell, hogy, ki kellene, hogy terjedjen a portfólió befektetésekre is, és még néhány más típusú befektetésre is, mert ezeket nagyon nehéz lenne külön választani a ö, egyéb közvetlen külföldi beruházásoktól. Köszönöm Robert Sturdy az ECR részéről, és Remélem nem lesz túl hosszú. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Köszönöm a kitűnő munkát, a jelentést. Üdvözlöm az erőfeszítéseket, hogy megpróbálta világosabbá tenni a bizottság által javasolt rendeletet. De azt hiszem, ahogyan ön is elmondta, néhány javaslaton még gondolkozni kell, hogy ez a gyakorlatban jól működjön, és garantálni tudjuk a befektetők biztonságát 35 módosító indítványt nyújtottam be a Környezetvédelmi Bizottságban, ahol, amelynek tagja voltam ehhez a jelentéshez. A többségnek az a célja, hogy tisztázzuk, mit is értünk FDI-n, ennek a szövegnek a kontextusában, azután biztosítani kell azt, hogy az összes jelenlegi meg, megállapodást fokozatosan váltsák fel az újak, és ekközben ne szenvedjen csorbát a beruházók védelme. Persze nem csomagolhatjuk bevattába a beruházókat, a befektetőket, valami kockázat nekik is kell azért vállalni. Kadir kollega említette, hogy 1200 BIT oldalú megállapodás létezik. Nos, nagyon hosszú és komplex folyamat lenne, hogyha teljes piacvédelmet akarnánk biztosítani a beruházók számára, teljesen igaza van, 1200 ilyen megállapodásnál, ez egy nagyon nagy feladat. Köszönöm Christopher Fjellner, PP. E Köszönöm. Amikor eh, az én módosítóimon dolgoztam, nincs túl sok egyébként, megpróbáltam azt az elvet követni, hogy egy eh, BT sem vesszen el eh, úgy, hogy nem váltja fel egy ugyanolyan magas szintű védelmet biztosító új egyezmény, megállapodás. Három dolgot szeretnék eh, figyelmükbe ajánlani. Az első persze a sunset záradék, a kifutási záradék. Azt hiszem, itt még van helye a tárgyalásoknak, eh, és a tárgyaló felek, akik új megállapodásokról tárgyalnak, eh, jó helyzetben vannak akkor, hogyha a másik fél tudja, hogy van egy ilyen kifutási záradék, hogy lesz ilyen a szövegben. Jó, 1200 ez a szám, azt hiszem, hogy bármilyen határidőket szabunk meg, ez egy nagyon nagy mennyiségű megállapod, nagy számú megállapodás. Az öt év utáni felülvizsgálat kérdése, amikor a bizottságnak el kell döntse, hogy továbbra is engedélyeze vagy sem. Nos, ezt a felülvizsgálatot egyenként kell elvégezni a megállapodásokról, nem lehet egyszerre azt mondani, hogy visszavonjuk az, az engedélyt az összes megalapodástól. És amikor ezt a, ez a felvizsgálat elkészült, amikor ezt a bizottság elvégezte, Nos, a hatodik cikkben a shall szó szerepel, tehát hogy a bizottság vissza kell, hogy vonja az engedélyeket. Szerintem a selt itt mélyvel kell felváltani, ez egy lehetőség. Nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor a grandfathering záradéknak köszönhetően gyengítjük ezt a nagyon fontos eszközt, és csökkentjük a védelem szintjét. Kérem, hogy vegye figyelembe a módosítóimat. Kader Arif következő. Elnök úr, köszönetet szeretnék mondani Kánnak Köszönetet szeretnék mondani kollégámnak ezért az összetett munkáért, hiszen itt több száz módosítóról van szó. Nem akarom megismételni, ami elhangzott, de értem a tagállamok aggodalmait, hiszen félték biztonságukat, így az engedélyezések visszavonása, a bilaterális megállapodások tekintetében már létezik. Én osztom ezt a nyugtalanságot, ezeket az aggodalmakat. Nem lehet engedélyezni most valamit ne, ami már létezik, a Bécsi megállapodásra utalnék, amely a bilaterális megállapodásokat védelmezi. Tehát így nem lehet megszüntetni a bilaterális megállapodásokat, ezeket már a nemzetközi jog védi. Az egyik mege- me- módosításom az, hogy a hatos cikket töröljük a rendelettervezetet, illetően itt az Európai Unió kizárólagos hatásköre létezik ezen a területen, ez egy új kompetencia, és az azt jelenteni, hogy legitim számunkra, hogy megnézzük, hogy mit tettek a tagállamok eddig, és bizonyosan harmonizációt kell létrehozni ezen bilaterális megállapodások tekintetében, hogy ez összeegyezhető legyen az európai megállapodásokkal, az európai joggal, az Európai Unió külső fellépéseit irányító elvekkel. Itt természetesen a szociális környezetvédelmi normák is felmerülnek. A Lisszaboni Szerződés 21. cikke szól az EU külső fellépéséről, illetve a gazdasági, szociális, környezetvédelmi normák érvényesítéséről a fejlődő országokban, amely a szegénység leküzdéséhez járul hozzá. Nagyon sok inko- inkompatibilitás létezik kétség kívül, de a bizottságnak a lehető leghamarabb értesíteni kell a tagállamokat ezen összeegyezthetetlenségekről, hogyha ezek fennállnak, és mindenféleképpen felhívom önöket, hogy ö, olvassák el ezt az anyagot, értelmezik ezt a helyzetet, és aztán pedig fog, foganatosítsunk intézkedéseket. Uh, Köszönöm, Kadir. Máró van itt, azt hiszem, a bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Vettem az üzenetet, késő van már. Nem fogok részletekre kitérni. Csak annyit mondok, készen állunk arra, hogy a szakbizottság bármelyik tagjával, aki pontosításokat igényel, eh, szívesen beszélgetünk, örömmel várom ezzel a szakbizottsággal is, és a tanácssal és a további egyeztetéseket. Egy-két dolog csak, eh, amire szeretnék kitérni. Mindenek előtt kiegyensúlyozott eredményre törekszünk. Eh, Slüter úr hogyha elfogadja az összes módosított, ez tulajdonképpen egy biankocsek, nem vagyunk, nincs zsebünkben a bölcsesség köve, nem tudjuk, hogy ez az egyetlen vagy a legjobb kiegyensúlyozott megoldás. Ez egy kísérlet, egy próbálkozás, és majd ebben a szakbizottságon, a parlamentben, a tanácsban viták során döntjük el, hogy ez így volt-e. A 1200 megállapodás tulajdonképpen 147 országot érint, középtávon is ugye nagyon nagy szám ez a 147, és nem is kész, nem is áll mind, kész minden ország a tárgyalásra, az újra tárgyalásra. De van egy közös politika, van EU megállapodás sok országgal, és az átmeneti időszakban kék, meg kell kerül, akadályoznunk, hogy zavarok legyenek, de tudjuk, ismerjük a hosszú távú célokat. Az átmeneti időszakban nem, le, nem szabad, hogy legyen jogbizonytalanság. A beruházásoknak biztonságra van szükségük, erre az igényre nekünk reagálnunk kell. A bizonytalanságot nem a nemzetközi jog okozza, a hivatkozás a nemzetközi jogra eh, Arif részéről teljesen eh, jogos. A legfontosabb kérdés az, hogy az EU szerződés tart eh, róla kötelezettséget a tagállamokra, hogy mondják vissza a korábbi megállapodásaikat, hogyha születik valamilyen EU megállapodás. Azt hiszem, hogy itt ez ilyen visszavonási kérdése a kulcselem, de ez nem új dolog, erről már sokat hallottak korábban is. Nem teszünk úgy, mintha a mi megoldási javaslatunk lenne az egyetlen, vagy az egyedüli üdvözítő szükségszerűen, tovább fogunk dolgozni ezen az ügyön. Köszönöm. Karl, kívánsz még mondani valamit? Igen, a bizottság eloszlatta az összes illúziómat arról, hogy mire képes a bizottság esetleg. Azt gondolom, hogy vé, azt hittem, hogy végtelenül hatékony a bizottság. Megismétlem, amit a bizottságtól hallottunk. A normál időtáv 30 év. Úgyhogy a biztonságot kicsit túl becsüljük, azt hiszem a valóságban tulajdonképpen jóval 30 év előtt leírják már, amortizálják a legtöbb beruházást. Azután még egy dolog. Egy módosító kivételével mindegyik angolul van, ez az egy, ez görögül, összes többi angolul. És különböző ö, politikai pártok képviseletében tökéletes angolsággal kollégák ugye, majdnem ugyanazt a szöveget nyújtották be módosítóként. Én nem tudom, hogy itt a nemzeti egoizmus vagy a nemzeti álláspont erősítése a legjobb dolog itt. Mi itt európai érdekeket képviselünk, és ezt ne felejtsük el ennek a dossziének a kapcsán. Egy másik kérdés. Mindegyik módosítóban azt mondják, hogy azonos, vagy a lehető legnagyobb mértékű védelem, azonos mértékű védelem, stb. Persze a politikai logikát ismerem, de azért én óvatos lennék ilyesmit beleírni egy jogszabályba, ugyanis ez megköti majd a bizottság és a tanács, a mi kezünket is a jövőbeni megállapodásoknál tehát értem, hogy milyen mögött a politikai akarat, de azért óva intenék attól, hogy beírjuk a jogszabály szövegébe, legalábbis a rendelkező részben ezt ilyen módon. És miután néhány, vagy máshogy fogalmazok, hogyha ezt így beleírnánk, nehezebbé válna javítani a helyzetet majd a többi európai ország számára egyik országban, mondjuk egy 50 évvel ezelőtt egy gyarmati időszakból származó, tökéletes védelmet nyújtó megállapodása van, ez nem feltétlenül jó az egész Európai Uniónak. De Persze, örömmel várom az együttműködést a kollégákkal, a lehető legtöbbet kell ebből kihoznunk, és végül is maradjon két blokk a szavazásra, két fő politikai vonal van mentén. És a bizottságnak is köszönöm, szükségünk van a szakértelmükre, amikor itt politikáról beszélünk, akkor szükségünk van a jogbiztonságot garantáló szöveghez szakértelmére. Tehát folytatódik, majd folytatom a munkát. Köszönöm, akár módosítok benyújtásának ideje, ideje, eh, határideje, január 20, nem sok idő. Hát visszafelé is tudunk írni, vagy dolgozni. Eh, szakbizottsági elfogadás március 3, plenáris április a tervek szerint. Mondtam, hogy lehet, hogy a módosítókról kell majd még egy vita annak függvényében, hogy mire jutunk az egyeztetések során. Ez rendben van. Ez nagyon fontos ez a jelentés. Ha szükség lesz rá, akkor ez így lesz. De most egyelőre így néznek ki a tervek. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a koordinátorok ülését elkezdjük két-három perc múlva. Kérem, hogy mindenki minél gyorsabban és minél csendesebben hagyja el a termet.